Dear colleagues, I think we are... Kedves kollégák, azt hiszem, hogy itt az ideje megkezdeni az ülést. Elnézünk a, elnézést kérünk a késésért, de a brüsszeli közlekedés rettenetes mostanság. Ezért várnunk kellett a kollégák megérkezésére. Egy nagyon rövid témával szeretném kezdeni a mai ülést. A koordinátorok tegnapi esti ülésén született döntéseket mindenkinek elküldtük. Szeretném tudni, hogy jóvá hagyják -e ezeket a döntéseket. Igen, köszönöm szépen, nem látok senki részéről kifogást, ezért úgy gondolom, úgy, úgy veszem, hogy a koordinátorok döntéseit önök elfogadták. Ezek tehát a hétfő esti ülésen születtek. Most pedig következő napirendi pontunk egy saját kezdeményezésű jelentés a 2014-2020-as kohéziós politika új területi fejlesztési eszközeiről. Jotova asszony az előadó. A kohéziós politika az EU hegyvidéki régióban. Az előadó itt van ma velünk, az első eszmecserére most fog sor kerülni. Tíz óráig van időnk erre a témára, és azt hiszem, hogy az elegendő is, hogy megvitassuk és meghallgassuk az előadásokat az előadó részéről. Jelen vannak az árnyék előadók is, akik utána szót kapnak, és a bizottság is küldött képviselőt a, a Régió és Agri főigazgatóságtól. Köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy a hegyvidéki területek az Európai Unió területének 30%-át teszik ki, és ezek területek gazdasága nagyon függ a mezőgazdaságtól és turizmustól, ezek a területek közös problémákkal állnak szembe, mint az alulfoglalkoztatás, az öregedő lakosság és a közszolgáltatásokhoz való nehéz hozzáférés. A bizottság idén eh, saját kezdeményezésű jelentés döntött a hegyvidéki területek eh, kérdésében, amely megvizsgálja, hogy a kohéziós politikák miként tudják ezeket a e, problémákat enyhíteni, és miként lehet nekik segíteni abban, hogy a potenciájukat, e, növekedési potenciájukat és a munkahelyteremtést kihasználják. Nem akarom ezzel folytatni, hiszen Jotova asszony elmondja majd a jelentés e, fő gondolatait. Öné a szó, Jotova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! az Európai működés, Unió működéséről szóló alapszerződés 171. cikkét mindenki ismeri. A következőképpen hangzik. които водят до укрепването на неговото економическо, социално и териториално сближаване. В същия член се казва, че това по-специално означава намаляване на разликата между ни. Ugyanez a cikk azt is elmondja, hogy a kohézió a te, EU területei közti eltérést kívánja csökkenteni, hangsúlya, külön hangsúlya különös terle, egyes területeken. Ezeken a területeken, régiókban, e, amelyek állandó természete vagy demográfiai hátránytól szenvednek, e, és ezek elsősorban a hegyvidéki területek, az EU sajnos nem e, fordít kell, kell, kellő figyelmet ezekre a területekre azt gondolják, hogy a tagállamok feladata az, hogy közvetett módon teljesítse feladatát a régiókat illetően. Mi a célja az én jelentésemnek? Mindannyian előre szeretnénk lépni a területek fejlődését illetően, különös hangsúlyt helyezve a kohéziós politikákra, a hegyvidéki területek, nehézségekkel néznek, néznek szemben, nagyon sok potenciáljuk is van azonban, hiszen nagyon gazdagok természeti erőforrásban, nagyszerű lehetőséget teremtenek a fenntartható lődésnek, hiszen a természeti erőforrások része az európai identitásnak. A hegyvidéki területek jelentős lehetőséget teremtenek az EU célkitűzések megvalósítására, alapvető kötelezettségünk az, hogy megvédjük a környezetet ezeken a területeken, valamint természeti erőforrásaikat is. Felhasználhatjuk az megújuló erőforrásokat a hegyvidéki területeken, és így is elősegítjük a környezetvédelmet, valamint különféle lehetőségeket teremtünk a gazdasági fejlődésre, felhasználjuk az átfogó gazdasági potenciáját ezeknek a területek azért, hogy a végső célokat elérjük, ami pedig maga a kohézió. A jelentésem lendületet teremt a területi kohézióban, valamint kialakít egy jövőbeni stratégiát az EU hegyvidéki területei számára. Nem kell rögtön az elején stratégiát kialakítani, hanem inkább egy napirendet, hasonlóan a városi napirendhez. Egyelőre nagyon távol vagyunk attól, hogy egy stratégiát létrehozhassunk, de akár napirendet is, de meg kell tennünk az első lépéseket. Ki kell használni az e- Európa 2020-as stratégia e, közelgő felülvizsgálatát, és új pénzügyi kereteket kell teremtenünk az új kohéziós politikában. Európa lemaradt az Európai 2020-as stratégiájának teljesítésében, ezért a kohéziós politikának rugalmasabbnak kell lenni a jövőben, hiszen számos program és stratégia, szakpolitika van már, amelynek közvetett közve, kö, következményei vannak a hegyvidéki területekre. Hadd mondjak egy példát. Vannak például programok, mint a LIFE, vagy az Európai 2020, amelyek különösen fontosak a hegyvidéki területeken. Ugyanez áll például minden programra és kezdeményezésre, amelyek, amelyeket a kohéziós politika értelmében indítottak be. Hadd mondjam el e, a jelentésem alapvető kezdő gondolatait. Nem sokára e, megbeszélést tartok az kollégákkal, az árnyék előadókkal, és e, alkalmam nyílt arra is, hogy számos szervezet képviselőivel találkozhassam, civil szervezetékevel, régiók bizottságéval, számos érintett félel is tárgyaltam, akik a hegyvidéki területek kérdéseivel foglalkoznak. Ezek a viták megalapították a keretét az én jelentésemnek, ami a bevezetőt illeti. Átfogó bevezetőt szeretnék írni, amely áttekinti azokat az eszközöket és programokat, valamint a jogi aktusokat, amelyek ma érvényben vannak, ehhez mindenféle, minden jogi aktust fel lehet használni, és jogi eszközt a hegyvidéki területek kérdésében. Kiindulási pontnak kell tekinteni a hegyvidéki területek további fejlesztését, mi például a környezetvédelem, a zöld energiaforrások, a foglalkoztatási lehetőségek, és a demográfiai összeomlás megelőzése kérdésében. Ezekkel a kérdésekkel fogok foglalkozni, azonban nem szeretnék más szakbizottságok területébe belefolyni, hiszen nekik is megvan a saját szakmai területük a makroökonomiai stratégiában, Például inkább a kie, az, az én munkám inkább kiegészítő jellegű a többi parlamenti szakbizottság munkáját illetően, hogy a legjobb megoldást megtalálhassuk ezeknek a területeknek a számára, amelyek konkrét problémákkal állnak szemben, és akkor létrejöhet az a program, amely napirendben valósulhat meg, és létrejöhet egy kiegészítő európai stratégia az európai hegyvidéki területek fejlesztése érdekében. Ezeknek a régióknak egyes egy nem igazán nem határon átnyúló területek, hiszen egyes tagállamok területén vannak, és harmadik országgal határosak, ezzel is kell foglalkozni, itt, itt rengeteg forrásom. Megadom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kollégák, akkor 3-4 percben fog mindenki beszélni. Bagovics úr, először öné a szó. Za opozorilo in dobro jutro vsem skupaj tudi z moje strani. E, zelo pomembno poročilo, ki govori o območju. Ez egy nagyon fontos jelentés. Čez težimi pogoji. E, Itt olyan területekről van szó, amelyek nehéz körülményekkel küzdenek, akár a vállalkozói szféra, akár a mindennapi élet szempontjából, éppen ezért fontos különleges figyelmet fordítani erre a területre. A néppárti frakció elnyék jelentéstevőjeként jó magam is kiemelem, hogy ahogyan már elhangzott, 30% a területeknek minősíthető erdős területnek, ezek nagy nehézségekkel küzdenek, az erdészet az idegenforgalom jelentős ezen a terület, ezeken a területeken, és a lakosság, a népesség elvándorlásával küzdenek ezek a területek. A kohéziós politika területén az európai alapok nagy lehetőségeket kínálnak ezen területek támogatására. Fontos megállapítani, hogy a tagállamokban ezen régiók felettségi foka igencsak eltérő. Tehát nem lehet mondjuk 50 mindenhol ugyanazon intézkedést foganatosítani ezen területeken. Először a bázis infrastruktúrát kell képíteni az adott területen, mint az iskolai infrastruktúra, vagy a távközlési infrastruktúra, mint ahogy egyébként ezt már említették Ezáltal új esélyek keletkeznek, például az energia ügy területén a megújuló energiaforrások területe szintén nagy esélyt kínál a régi energiaforrásokhoz képest ezeken a területeken. Számos lehetőség nyílik ebben az ágazatban ahhoz, hogy akár a vidéki területeken, akár a mezőgazdaságban új munkahelyek keletkezzenek ezeken a területeken. a városi területeket is el tudják látni energiával, a megújuló energiaforrásokból nyert energiák. Aztán a másik dolog, a digitalizáció, az szintén ö, nagy esélyeket kínál új munkahelyek teremtésére, a foglalkoztatás növelésére. Már az Intergroupban is foglalkoztunk ezekkel a problémákkal. Elnézést, hogy így beszélek, egy Kicsit meg vagyok fázva, talán azért, mert egy hegyvidéki területen jártam múlt héten. Nos tehát, nagy esély kívánkozik arra, hogy az Alpok makrorégió kapcsán még beszélünk ezekből a témákról. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő árnyék jelentés nevű Jakov Csicsur lesz. Köszönöm. Elnök asszony engedelmével jó magam is szeretnék részt venni, csak néhány mondat erejéig ebben a vitában. Először is nagyon nagy örömmel veszek részt ebben a vélemény, ennek a véleménytervezetnek a kidolgozásában. Az Alpok stratégia ugye Bresso kollégával együtt készül, ez is érdekes ebben az összefüggésben. Mindenféleképpen különleges figyelmet kell fordítani ezekre a területekre, nem csupán azért, mert jelentős lakosság, népesség él ezeken a területeken, hanem azért is, mert ezek olyan területek, amelyek az Európai kontinens különböző részein terülnek el, a hegyvidékek, az Alpok vidéke. Ezek tehát egyfajta elválasztó funkciót is betöltenek az egyes területek között. Nagyon fontos a koherens globális megközelítés alkalmazása ezekre a területekre. Saját tapasztalataimra támaszkodva elmondhatom, az Isztriai régiót vezettem 12 évig Horvátországban, és nagyon jól tudom, hogy mit sikerült megvalósítanunk ezen régió hegyvidéki területein. Főként a mezőgazdasági, kulturális potenciára és a biodiverzitásra helyeztük a hangsúlyt. Természetesen az infrastruktúrába is beruháztunk, hiszen enélkül nem érhetünk el sikereket a régiónk középpontjában a szegénység, a lakosság elvándorlása volt a jellemző. Sikerült ezt a területet vonzóbbá tennünk az emberek számára, és jelenleg sokan le akarnak ott telepedni szemben a korábbi tendenciákkal, amit az elvándorlás jellemzett. Tehát egy koherens politika segítségével igenis lehetséges ezen régiók helyzetének javítása, még az olyanok is, amelyeket a lakosság elhagy. Tehát egy megfelelő szakpolitikával ezen területeket, régiókat valóban vonzóvá lehet tenni az európaiak számára, akik igenis nagyra becsülik a hegyvidéki régiókat. Végezetül elmondanám, hogy szerintem léteznek intelligens és megfelelő megoldások a hegyvidéki régiók számára, mert jelenleg is léteznek erre kiváló példák. Tehát nem kell itt újra feltalálnunk a spanyol viaszt, és biztos vagyok benne, biztos vagyok benne hogy az ön jelentése nagy sikert könyvel majd el. Körbarát nem látom, a következő egyik jelentéstevében a asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ezeket a fejtegetéseket. A hegyvidéki területek témáját én is nagyon fontosnak tartom. Itt felzárkózási igény van. Vannak ugyan jó projektek, mint ahogy ön is említette, például az Interreg területen, de például az ESZ pont illetően tehát ez a kutatás és területtervezési hálózat a, vidé- a városi területeken nagyon sokat tesz, de a hegyvidéki régiókban nem. Kár, hogy így van, és itt valóban van még tennivaló. Örülök, hogy mind a kohézió, mind a környezetvédelem az önjelentések középpontjába kerül. A COP21-re tekintettel elhangzott, hogy fontos megvizsgálni ezt a területet, hiszen a hegyvidéki régiókat igencsak érinti a klímaváltozás. Ugye növekszik a hőmérséklet, olvadnak a gletszerek, az örök jég, kéreg úgy szintén. A hegyvidéki régiók nagyon fontosak a környező területek vízháztartása szempontjából is, ezért nem lehet elszigetelten kezelni őket és ahogyan az egyik előttem szóló elmondta, az élet alapját szolgáltatják a mezőgazdaságban, az idegenforgalomban az emberek számára, ezért fenntartható megoldásra és globális csomagra van szükség. Akár a hegyvidékek, akár a folyók vonatkozásában például, hiszen ezeket a határok megvonására használták a történelemben. Ezzel szemben pontosan a határok meghaladására lennének ezek használhatók, és a határokon átnyúló megközelítések alkalmazását kellene itt szorgalmaznunk. Remélhetőleg ez fogja jellemezni a jelentést is. Mi a zöldek néhány területre helyeznénk külön hangsúlyt. Az egyik, amiről már szóltak, a fenntartható munka, helyek teremtése, de a demográfiai változás is fontos, a közlekedés, a fenntartható idegenforgalom, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a területtervezési kérdések állnak a módosító indítványaink középpontjában, ami különösen fontos, de erről is szótájtett az, a jelentéstevő és köszönet érte. A nem kormányzati szervezeteket, szakértőket is be kell vonni, a Nemzetközi Fajokat Védő Bizottságot is. Köszönöm még egyszer a beszámolót, és örülök előre a közös munkának. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Elina Ofi asszony, mint árnyékjelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit elhangzott a mikrorégió kapcsán. Nem akarom tehát ugyanazokat az érveket megismételni, ismételjük a ismerjük a nehézségeket. Az én választó körzetemben is vannak olyan körzetek, ahol ilyenfajta nehézségek merülnek fel, ahol a lakosság elvándorol az adott területről. Szeretném kiemelni, hogy ezek a területek fizikailag is sérülékenyek. Egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. A 2016-os technikai kiigazítás során, nos ezek a területek északon és délen, nos ezeket hidrogeológiai problémák sújtják ezek perem régiók, a középponttól távolabb helyezkednek el, a természeti katasztrófák erőteljesebben sújtják őket, és a frakcióm be fog nyújtani ilyen irányú módosítókat. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Végigmentünk az árnyék előadókon. az listáján néhányan nem jöttek el, most pedig Reszónak adom meg a szót. Parancsoljon. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, aki egy igencsak összetett vázlatát mutatta be jelentésének. Azt hiszem, hogy nagy részét érintette azon témáknak, amelyek kulcsfontosságúak nem akarom megismételni, ami elhangzott, egy megjegyzést tennék. Európában a hegyvidéki területek a kontinens déli részén helyezkednek el főként, tehát paradox módon ezek a problémák főleg a kontinens déli részén merülnek fel, tehát nyáron esetleg hidegebb lehet a hegyvidék bizonyos területén, területein, mint Európa legészakibb részein. Ez tehát egy sajátosság, amit gyakran elhanyagolunk az európai szakpolitikák kialakításakor, tehát az a tény, hogy valaki hegyvidéki területen él, az számos olyan költséggel jár, amelyek strukturálisan magasabbak, és ezek nem a jövedelmi helyzettől függenek, hanem az adott terület fizikai jellemzőitől. Nagyon hosszú ideig tartott, amíg sikerült elismertetni a hegyvidék sajátos jellemzőit, tehát specifikus szakpolitikákat lehetett kialakítani ezen területre vonatkozóan, de még mindig nehéz olyan megoldásokat találni, amelyek figyelembe veszik ezen területek sajátosságait, például a strukturális alapok keretében. Egy konkrét példa, prioritása lehetne tenni a hegyvidéki területeket, pontosan ebben az időszakban, amikor az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról beszélünk. A hegyvidéki területek nagyon nagyban járulnak hozzá ez az alkalmazkodáshoz, sokkal inkább, mint más területek. Nagyon sok olyan terület ahol például a téli sportoktól függ a gazdaság, ezeknek teljesen újra kell alakítani a fejlesztési stratégiájukat a megváltozott éghajlat visz. Fontos tehát emlékeztetni arra a tényre, hogy itt nem egy általános szakpolitikát akarunk kialakítani a hegyvidékekre vonatkozóan, hanem amikor kialakítjuk a prioritásokat, akkor ezekre a jellemzőkre figyelemmel kell lennünk. És amikor azt kérjük az államoktól, hogy hozzanak áldozatokat, akkor mindenféleképpen figyelni kell arra, hogy a szolgáltatások költsége ezeken a területeken strukturálisan magasabb, mint más területeken. És erre figyelemmel kell lennünk, amikor kialakítjuk a szakpolitikákat, és megtakarításokat akarunk elérni. Természetesen koordináló szerepet fogok betölteni, az Alpok makrorégióval foglalkozom, tehát a jelentéstevőnkkel koordinálni fogok, hogy koherens megközelítést alkalmazzunk. Ugye az Alpok stratégia az még globálisabb, nagyon nagy területeket, síkságokat is magában foglal, de a stratégia ö, specifikus jellemzőit a hegyvidéki stratégiához kell igazítani. Köszönöm szépen. Omázsai úr, mint árnyékjelentéstevő a hegyvidéki régiókról szóló jelentés kapcsán szeretne felszólalni? Úgy látom nem, vagy mégis? Nos, a vita során futottam be, nehéz számomra most beszélni ebbe a vitába. Csak gratulálni szeretnék a munka minőségéhez, és azt szeretném elmondani, hogy akkor, amikor előrelépünk az urbánus agendával kapcsolatos kérdéskörben, nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk a perifériális helyzetű régiókat, a vidéki területeket, a hegyvidéki régiókat, amelyek a 2008-as válság óta a leginkább sújtottak a válság következményeitől. Nem szabad tehát elfelejtenünk a stratégiáinkban mindezt, mivel láthatjuk, hogy a növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás szempontjából vonzó területek, az urbánus területek, a nagy ö, városok és a hegyvidéki régiók pedig ö, azok, amelyeket a lakosság elhagy, illetve különféle kihívásokkal küzdenek a kohéziót illetően is. Gondolok itt az éghajlatváltozásra a hegyvidéki területeken, hiszen a hegyvidéki területeket különösen érinti ez a jelenség. Például az Alpok régióban láthatjuk, hogy az éghajlatváltozás mekkora következményekkel jár, például a vízre vonatkozóan, vagy akár a hóhelyzetre vonatkozóan, és ennek rengeteg következménye van az idegenforgalomra is. Tehát igen, rendkívül fontos, hogy ahogyan itt például a szigeti régiókkal kapcsolatban eljárunk, vagy az ultraperiferiális régiókkal kapcsolatban eljárunk, vagy az urbánus agendával kapcsolatosan előrelépünk, nagyon fontos az, hogy különleges figyelmet szenteljünk ezeknek a régióknak is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőinek. Négyen vannak itt, a régió Digi Regiből és a Digi Agriból, tehát a regionális fejlesztési és a mezőgazdasági főigazgatóságról. Megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. A vidékfejlesztési és várospolitikai főigazgatóság nevében köszönöm, hogy mit lehetek, és köszönöm, hogy elkészítették ezt az anyagot. Ez fontos hozzájárás lehet a kohéziós politikákkal kapcsolatos gondolkodáshoz. Ahogy ön is említette, és a vitában is elhangzott, a kohéziós politika a jelenlegi időszakban több sokszínű lehetőséget biztosít, amelyek segítségével konkrétan megcélozható a különböző helyzetek, például a tagállamokon belüli hegyvidéki régiók problémái. Az önök érdeklődése ezen a politikán túlnyúlik, és az önkéntes lehetőségeket is figyelemmel követik. Várjuk a jelentésüket, és együttműködésre számítok. Az, igaz, a mezőgazdasági főközgatóság részéről szeretném hozzátenni ehhez, hangsúlyozni, hogy a makroregionális stratégiákkal foglalkozunk most a bizottságban különösen a Duna térség, az Alpesi eh, térség tekintetében eh, ezeknek a stratégiáknak eléggé határozott eh, hegyvidéki része van. Múlt héten találkoztunk olyan szakértőkkel, akik különböző országokból érkeztek, és különböző főigazgatóságoktól, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket, és hogy köszönöm szépen ezt az együttműködést, és mi is várjuk ennek az anyagnak a részletes megvitatását. Köszönöm szépen, Hakan asszony. E, köszönöm a e, Regionális Fejlesztési Főbizottság megszállását, Megadom a szót a mezőgazdaságinak. Jó napot kívánok! A horizontális vidékfejlesztési egységet képviselem. E, néhány megjegyzést szeretnénk valóban követni ennek a jelentésnek az alakulását, üdvözöljük a kezdeményezést. Szeretném felhívni a figyelmet néhány már rendelkezésre álló lehetőségre, amelyeket az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap finanszíroz, hiszen a jelenlegi időszakban is már figyelembe vesszük a hegyi régiók sajátosságait, adottságait, és hogy milyen lehetőségek és kihívások jellemzik ezeket, amelyeket az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő is említettek, mind a természeti erőforrások figyelembevétel tekintetében, mind a környezetvédelmi, turisztikai, gazdasági potenciál tekintetében ezekben a térségekben, és ezen kívül szeretnék bizonyos megoldásokat javasolni e, a stratégiai jellegű vidékfejlesztési terv e, e, kialakításhoz régiókban van egyfajta menü vagy szerszámkészlet, amely a hegyvidéki régiók rendelkezésre áll a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapban. Tiszta vagyok azzal, hogy milyen földrajzi nehézségek és természeti korlátok léteznek ezekben a hegyi részségekben, ahol ugye van lehetőség arra, hogy a jövedelembevételt és a pluszköltségeket kompenzáljuk, hogy a gazdálkodók ezeken a területeken maradjanak fenntartható gazdálkodás keretei között, hogy ne hagyják, ne adjanak fel az hegyvidéki földek művelésével. Vannak klímavédelmi intézkedések és egyéb támogató intézkedések is, amelyeket a tagállamok kihasználhatnak vannak beruházási és befektetési eh, intézkedéseink, eh, magasabb támogatási eh, intenzitást is lehetővé teszünk olyan területeken, ahol természeti megszorítások között kell sikeres projekteket végrehajtni, illetve a tagállamoknak olyan tematikákat is felkínálunk, amelyek elsősorban a hegyvidéki területekre koncentrálnak. Elég sok aggályt megfogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy eh, hogyan eh, fejleszthető a szélesávú eh, hozzáférés ezekben a távoli térségekben. Ez is az infrastruktúrális befektetések részét képezi. Van lehetőség az alapvető szolgáltatások támogatására, de ugyanígy a fiatal vállalkozók, fiatal gazdálkodók indulását is tudja segíteni. Még a jelenlegi programok keretén belül is jó sok lehetőség van arra, hogy a vidéki térségek előnyökhöz jussanak. Elnök, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Most pedig Jötuva asszonynak adom meg a szót. Szeretne felszólalni? Úgy látom nem. Akkor mindenkinek köszönöm a résztvételt. Ebben a vitában nagy érdeklődéssel várjuk a jelentést, és a további vitát a jelentése kapcsolatban itt a Regi Szakbizottságban. Most pedig Megadom, pontosabban néhány perc szünetet tartunk, mert eh, Krecu biztost várjuk, hogy megkezdhessék vele az eszmecserét 10 órakor. Úgyhogy most 15-14 perc szünetünk van. 10 óra előtt. Köszönöm szépen.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 Köszönöm.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

Hölgyeim és uraim, folytatjuk a napi rendi programunkat. Örömmel köszöntöm Korina Kretszut, a regionális politikáért felelős biztost. Utoljára szeptemberben járt itt, akkor kétszer is, ha emlékeznek. Ma pedig azért jött, hogy áttekintse a főigazgatóság munkáját azó, egy évvel azután, hogy hivatalba lépett. Stimmel? Ahogy emlékeznek, 2015 nagyon sűrű év volt a regionális politikákban. A, az új politikák végső programja márciusban lezárult. 2015 ben megkezdődött az Interreg program, e, Erről tegnap e, e, vitattuk meg a saját kezdeményezési jelentést, aztán egy sürgős jogszabályalkotási javaslattal is foglalkoztunk a Görögországot érintő intézkedésekkel kapcsolatban. Meg kellett vizsgálnunk a jövőbeni lépéseit annak, hogy az éves pénzügyi keretet hogyan tudjuk felülvizsgálni, valamint felkészültünk a 2020 utáni generációjára a kohézus politikáknak. Sok témánk van tehát, amit a biztos asszonyal meg kell beszélni, de aki, de neki nagyon teli a napirendje, és nagyon sűrű a program, programja, ezért 11-ig tud itt maradni velünk, meg is adom neki a szót, de engedjék meg, hogy eh, a Regi Szakbizottság képviselői nevében hadd gratuláljak önnek a Román Nemzeti Ünnep alkalmából. Tehát gratulálunk, és eh, most meg is adom a szót a biztos asszonynak, hallgassuk meg előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő, kedves kollégák, jó napot, mindig nagy öröm számomra, hogy E, ha a Regi Szakbizottságban ellátogathatok. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Alkalmunk nyílt arra, hogy az év során különféle keretekről beszéljünk. Múlt héten e, is e, találkozom az Európai Parlament kép- képviselőivel és a tanácsa Luxemburgban. A, a mai az remek alkalom arra, hogy áttekintsük, mit értünk el mandátumom első éve alatt, és Örömmel várom a prioritásokról szóló vitát önökről, amelyek a következő évekről szólnak. A regionális szakpolitika a legnagyobb beruházási politikája az Európai Uniónak, ezt önök is tudják, és látjuk már, hogy ez a mandátum nem jelenti majd azt, hogy az üzlet megy a maga medrében, hiszen pontosan azért, mert azt szeretnénk elő, elérni, hogy a reformok megvalósuljanak, és a tagállamokkal együtt az a feladatunk, hogy ezt elérjük. Az alulról építkező politikai megközelítést ki kell egészíteni felülről érkező ösztönzőkkel és elképzelésekkel. Hiszek abban, hogy ma mindenél inkább a nettó befizetőkre kell koncentrálnunk, és arra, hogy miként lehet a szakpolitikát úgy alakítani, hogy abból mindenki egyformán részesüljön és nyertese, nyertesévé váljon. A szakpolitikáról a kialakított politikai elképzelésem három célon alapult. Először is azt akartam elérni, hogy a kohéziós szakpolitika aktívan hozzájáruljon a Juncker bizottság elképzeléseihez oly módon, hogy támogatja a stratégiákat, és hatékonyan segíti elő a beruházásokat, a munkahelyteremtést és a fenntartható fejlődést. Másfelől szorosan együtt akartam működni a tagállamokkal azért, hogy a kohéziós politika a lehető legjobb eredményeket hozza az európai polgárok számára. De nem utolsó sorban azt akartam elérni, hogy rendszeres, konstruktív és átlátható párbeszéd zajjon a Rezsiszakbizottság képviselőivel, az Európai Parlamenttel, és eh, a jó együttműködés, a partnerség volt a legfontosabb számomra. Remélem, hogy eh, a következő években is eh, ilyen rendszeres megbeszélésekre kerül sor önökkel. Hónap végére szeretném majd bejelenteni a növekedési és munkahelyteremtési programokat, amelyekért felelünk, de az Európai Területi Együttműködési Programot is, amely majd elősegíti az Energiauniót és a digitális egységes piac kialakítását. Ezen, ezeken túl két alapvető válsággal kell megküzdenünk. Az egyik a, a görög pénzügyi válság, valamint a menekültválság, amelyel EU szinten kell foglalkozni, és a mi politikánk is része a megoldásnak. Ha szeretnék tehát, erről majd részletesebben is tudok beszélni a vita során. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a támogatásért, a görög módosítókat illetően önöknek hála sikerült a CPR-t is időben módosítani azért, hogy Görögországot megsegítsük, és a görög hatóságok azt is elérték, hogy az európai strukturális beruházások, beruházási alapokat megfelelően és okosan költsék el. Hadd mondjak pár szót a menekültválságról, ahogy már korábban mondtam, átalakítjuk a programot a lehető legszélesebb körben azért, hogy a tagállamok és a régiók is fel tudjanak lépni ezzel a váratlan helyzettel kapcsolatban. Levelet írtam a tagállamoknak, és elmagyaráztam, hogy milyen finanszírozási alapok vannak, és javaslatot kértem tőlük a lehető leggyorsabb, a leghamarabb. Öt tagállam válaszolt is már a felhívásra, a többiek pedig egyelőre a belépést fontolgatják. Ha szeretnék tehát, erről szívesebben beszélek részletesebben is. Ahogy tudják, ezek a politikák osztott menedzsmentről szólnak, és a sikerük elsősorban azon áll, hogy együtt tudunk-e működni a tagállamoknak, amely két területen válik egyértelművé. Az egyik a task force működése, valamint az egyszerűsítés és az administratív kapacitások növelése. A jobb megvalósítás Task Force létrehozása volt az első kezdeményezés a bizottság részéről, és az elmúlt hónapban én személyesen látogattam meg azokat az országokat, és szolgálatom a DigiRegio 70 technikai ülést tartott a kérdése kapcsolatban, és személyre szabott akcióterveket dolgozott ki a tagállamok számára. Ennek az eredménye nagyon bátorító, de és be fogom mutatni ezeket az adatokat az Európai Bizottság szám, számára is egy sajtókonferencián. Ami az egyszerűsítést illeti, nagy erőfeszítéseket tettünk a reformok során, és önök tudják, hogy ez mégis miről szólt, de a politikát egyszerűbbé, koncertráltabbá lehet tenni a teljesítményt illetően, ezzel teki, ennek eh, területén pedig elkezdtük már az egyszerűsítés vonát, eh, eh, lefolytatását az kezdeményezések számára, és ma rendezünk majd ennek a második ülését. Kedves kollégák, önök nagyon jelentősen támogattak, és ez nagyon fontos volt az együttműködésben, nem csak az erőfeszítésünket illetően, hanem a váratlan EU válságok megoldásában is. Ezért szeretném megköszönni az önök munkáját. A következő évben szeretném ezt a szoros együttműködést folytatni, és az a szándékom, hogy rendszeres, konstruktív és átlátható eh, párbeszédet folytassak az önök szakbizottságával ezen a téren. Találkoztunk már az elnökök eh, eh, konferenciájával, és elmagyaráztuk napirendünket, terveinket azért, hogy ezt a rendszeres eszmecserét a jövőben is folytathassuk. Hadd mondjak még pár szót a prioritásaimról a következő évet illetően a munkámat két alapvető dologra szeretném koncentrálni. Az egyik, szeretnék eh, effektív megvalósítást biztosítani az új programok számára, eh, azért, hogy amiben megállapodtunk tavaly, azok meg is valósuljanak, és fokozzuk annak teljesítményét. Ezen a téren tájékoztatni fogom a Regi Szakbizottságot ennek e haladása, előrehaladásáról. A második pedig a jövőbeli kohéziós politika megvalósítása 2020 után, valamint ennek középtávú, a több éves pénzügyi keret középtávú felülvizsgálata. Ebben a kérdésben a szakpolitikák további egyszerűsítésére szeretnék koncentrálni. Múlt hónapban párbeszédet folytatunk arról, hogy hogyan lehet a szakpolitikákat egyszerűsíteni, és először azt kell felmérni, hogy az új tagok hogyan e, tudják elemezni a lehetőségeket következő periódusra, mindezeket pedig bizonyítékok alapján. Remélem tehát, hogy a következő év elején konkrét javaslattal tudok e, e, előállni, amelyben a kedvezményezetek e, adminisztratív terét csökkentjük, és megnézzük, hogy az egyes tagállamok hogyan végzik ezt, megpróbáljuk megállapítani, hogy melyek a jó gyakorlatok, amelyeket át lehet venni, és a lehető leghamarabb be fogjuk nyújtani a 2016 során az első javaslatainkat is. Másodszor az egyszerűsítés részeként végig kell gondolnunk szakpolitikáink rugalmasságát, flexibilitását azért, hogy megfelelően reagálhassunk a jövőbeni kihívásokra, például a migráció, ahogy már említettem. A harmadik pillére a beruházási tervnek és az európai gazdasági kormányzás érdekében próbáljuk a te, ezeket az eredményeket teljesíteni, és a a teljesítés tehát fókuszban marad. A hetedik kohéziós jelentés 2017-ben fog megjelenni, és ez nagy nyilvános konzultáció előzi meg. Ezekne, ezeket szeret, akartam önöknek elmondani, és köszönöm szépen mindenkinek a támogatását az elmúlt nagyon nehéz évben. Nagyon nagyra értékelem az önök munkáját és szakértelmét, tapasztalatát, valamint elkötelezettségét, hogy ezeket a szakpolitikákat az állampolgárok javára fejleszik. Köszönöm te, egyszer, még egyszer, és még egyszer is nagyon várom a vitát. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig megadom a szót a képviselőknök. A koordinátorokkal kezdjük, parancsoljanak. Van Nisztelrooy úr, parancsoljon. Very much. Köszönöm szépen, hogy eljött most lehetőséget ad nekünk arra, hogy visszatekintsünk, és hogy előre tekintsünk a következő néhány év távlatába. Azt hiszem, hogy, hogy az év vége felé ez a megfelelő pillanat a legutóbbi találkozónk után. Először is komoly elkötelezettséget érzünk mindkét oldalon az iránt, hogy az új időszak sikeresen beinduljon közös elkérdezésünk vannak, mind a bizottság, mind a mi szakbizottságunk részéről, hogy az egyszerűsítés legyen a vezérelvünk. A szóbeli kérdésünket például ezért kezdeményeztük az egyszerűsítés kapcsán, jövőre ezt folytatni fogjuk. Jól lenne minden kérdést megvitatnánk a plenárison is, és egyre több végrehajtási jelentésre lenne szükség hiszen ez az a különleges megközelítés, amire szükségünk vannak annak érdekében, hogy lássuk, hogy mi történik valójában, hiszen 5-6-7 évig folytatjuk a jogi munkát, és aztán mi, mi történik közben. A következő jelentés a 16-os cikk hatája alatt E, ö, majd bepillantást nyújt nekünk abban, hogy az operatív programok valójában hogy valósulnak meg, és ez a jövő év tekintetében rendkívül fontos lesz. Úgy gondolom, hogy jó lehetőséget ad ez arra, hogy ö, ö, mélyen beleássuk magunkat az eredményekbe. Említette a félidős értékelést és a jövőről beszélt. Mit ilyen érzései vannak ezzel kapcsolatban? Úgy gondolom, hogy 2007, 2014, 2014, 20-as időszakokban az a tanulság, hogyha nem változtatjuk meg azt, ahogy a következő évi szabályokat ö, elkészítjük, akkor, akkor ugyanezt a problémát hozok létre megint. Nem tudom megmagyarázni, hogy a 2014-15-ös kohéziós politika nem működött kellőképpen. nos, ezzel okunk volt arra, hogy, hogy miért nem történt ez meg, de senki nem érti, hogy miért nem működik elég jól a helyzet. Hogyha változtatunk, és átérünk az új szabályokra, akkor 2020-21-ben tehát, hogyha sem, nem változtatunk semmén, akkor ugyanez lesz az eredmény, és ez kár, ez nagy kár. Valahogy úgy gondolom, hogy az új időszak előkészítésének a mechanizmusát valahogy meg kellene változtatni. Ez lenne a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos vitának a, a kulcsa. Eh, hiszen úgy néz ki, hogy, hogy egyre csak halogatjuk a döntéseket. Tehát eh, azt hiszem, hogy át kellene gondolnunk, hogy hogyan tervezünk a jövőre. Eh, ez, el, ez nélkülözhetetlen, szerintem ez lenne a madilleti fő üzenetem, és kérdezném önt, hogy kérném önöket, hogy ezt a fajta új tervezési folyamatot valamilyen módon állítsák össze, és aztán ezt meg kellene beszélnünk. Utolsó megjegyzésen kértük az önök szolgálatait, hogy számoljanak be a több éves pénzügyi keretről. Mindig ugyanazt a választ kapjuk, erre nem vagyunk felkészülve. A parlament mindent előkészítőnek, viszont nincsenek felkészülve. Ez nem lehet, nem mehet így tovább. Nem tudjuk meghívni az önök szakembereit a végrehajtással kapcsolatos üléseinkre lehet, hogy türelmetlennek tűnünk, de választ válok. Elnök, köszönöm szépen. Kréa asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Korinna, hogy újra itt lehet körünkben a szakbizottságban. Nos, egy év hivatali idő, hosszú és rövid idő is egyszerre. Szeretnék még egy pár pontos kérdést feltenni azt, illetve, hogy mi is történne. Szeretném tudni, hogy egy évvel a hivatali, hivatalba lépést követően végre operatív programokat engedélyezett a bizottság, vagy van még néhány nehézség egyes ö, egységeknél e tekintetben. Másodszorban te magad ö, a beszámolódban említetted, hogy megváltoztattuk az általános rendeletet Görögország vonatkozásában. A 2007-2013-as támogatási periódus lezárult, és ez a két milliárd, amit Görögország ezzel nyerhetett, ez már el van intézve, vagy pedig vannak-e még problémák, hiszen december 31 rögtön itt van már, és jó lenne azt hallani, hogy ez a megoldás valóban működik is sorban mint ahogy más kollégák is, néhány nappal ezelőtt részt vettem a jövőbeli szlovák tanács elnökség képviselőivel, és nagy örömmel hallottam, hogy az ifjúsági kezdeményezésünk, amelyet a parlament kezdeményezett, a hatalmas mértékű munkanélküliség leküzdését illetően nagy siker volt Szlovákiában. Nem pontosan a te szakterületed, de a regionális és kohéziós az mindenképpen hozzátartozik ez a kérdéskör. Vannak-e tehát információid azt illetően, hogy ez a kezdeményezés a tagállamokban hogyan működött, és valóban jó eszköz volt-e a munkanélküliség leküzdésére a fiatalok körében, illetve egy lépéssel közelebb vitte ezen probléma megoldásához? Amit Fanniszter kolléga mondott, az időkorlátokat illetően a jövőbeli strukturális politika előkészítését illetően igencsak osztom az ő aggodalmait. Ezen kalendáriumhoz még az is hozzájön, hogy ugye itt vannak az európai választások is, a bizottság új összetétül lesz, tehát ezek a dolgok nem gyorsítják meg ezt a folyamatot. Nagyon kívánatos lenne, hogyha mm, időben elő tudnánk készülni mindenre. A tagállamokban zajlanak a viták ezt illetően, mert mindenki a következő periódust készíti elő, de jó lenne mindenféleképpen ezen folyamat felgyorsítás, és jó lenne, hogyha ebben te is támogatni tudnál minket. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Kerül asszony úr. Köszönöm szépen, ennek asszony. Üdvözlöm Önöket. Ahogy tudják, az Egyesült Királyságban a reform és az újratárgyalás folyamatban van e pillanatban, és azok, akik e, összességében azt szeretnék, hogy e, e, az EU tag maradjon az Egyesült Királyság, ez kb. 50 százalék, tehát akik szeretnénk, hogy az EU-ban maradjunk, szükségünk van bizonyos változtatásokra, de annak érdekében, hogy az egész uniónak eh, hasznos legyen ez. Nem egyszerűen csak az önkéntes kívülmaradás az optálatot támogatjuk. Hogy függ ezzel össze a regionális fejlesztés? Nos, az EU 33-35 százalékáról van szó, ez nyilvánvalóan elég nagy összeg, és ez a négy fejezet eh, alá esik, amelyekről a Donald Tuskhoz írt eh, brit miniszterelnöki levélben eh, szerepelt. A Ten Open Europe eh, azt mondja, David Cameron saját EU-s tanácsadója írt néhány évvel ezelőtt erről, aki most a Downing Street 10-ben a tanácsadó. Ez szerint a regionális fejlesztési pénzeket hatékonyabbá kell tenni úgy, hogy a fogadó országokra és térségekre koncentráljunk azok a területekre, ahol leginkább szükség van a szakértelemre és a támogatásra. A kérdésem az az, hogy van-e tere a valós reformnak 20, 2020 után a regenerális fedezésben, és el tudunk-e mozdulni afelő, onnan, hogy a netbef, nettó befizetők a pénzük egy pici részét visszakapják a bizottságtól, de úgy, hogy a bizottság mondja meg, hogy az a pénzt mire kell költeniük. Nem lehetne azt megoldani, hogy a bizottság szakértői oda tegyék a pénzt és a szakértelmet, ahol arra legnagyobb szükség van. A bizottság részt, a biztos részt fog-e venni ezekben a tárgyalásokban. Én hajlandó vagyok a nyitott és valós én nyitott vagyok a valós változások, reformok megvitatása felé. Köszönöm, mondja az ennek Jakovcsics úr. Köszönöm szépen. Biztos asszony, köszönöm szépen, hogy eljött. Mindig örülünk, ha itt van velünk. Mert így közvetlenül tudunk kommunikálni három kérdésről szeretnék érdeklődni, mindhárom nagyon fontos. Ezek közül egyik a migráció, és a migrációkkal kapcsolatos helyzet, és hogy mit lehet tenni. Említette, hogy öt tagállam adott választ a kérdésekre. szeretném tudni, hogy melyek ezek az országok. És azt hiszem, hogy nagyon fontos az is, hogy ön részt vegyen ebben a kérdéskörben. kérdéskörben. Érdekelne, hogy mit lehet tenni a csatlakozás előtti alapokkal. A jelölt országokról beszélünk, Szerbiáról például, vagy a, a, a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról, amelyeket ugyancsak érint súlyosan a migrációs válság. Van-e egyéb kooperáció? Hiszen a migrációs válság E- Európa egészének a válsága, nem csak az Európai Unió válsága, hanem Európa e, egészének válsága. Egy más e, kérdés, hogy az egyszerűsítés ugye milyen messzire jutottunk el az, egyszerűt, az eljárások egyszerűsítésében sokat beszéltünk erről a parlamenti ülések alkalmával. Jobboldali kollégán kritikájának tűzében, de baloldaliak, a szélső baloldal is ugyanúgy kritikus volt, mint a szélső jobb. Ugye sokan említették, hogy túl nagy a hiba arány, az alapok felhasználásában túl bonyolult az eljárásrend, ennek ez, ez az egyik oka a hibás pénzfelhasználásnak a harmadik probléma pedig a közös politika hiányosságai, és ugye Juncker-től kérdés, hogy mit várhatunk, amikor Juncker alapja elkezd működni az Európai Beruházási Bankkal szinergiával. Szeretném ezzel kapcsolatban a nem megjegyzéseit hallani, hogy ez a szinergia a kohéziós politika és egyéb pénzügyi eszközök között, pénzügyi intézmények között, amelyek ugyancsak a közös munkának a részeit képviselik. Hogy fog ez működni? Ennek köszönöm szépen, Omázsi úrnak adom meg a szót. Madame la Présidente, euh, merci. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Nagy öröm számunkra, hogy itt üdvözölhetjük ismét körünkben, és elmondanám, hogy milyen nagyra becsüljük a párbeszéd és a partnerség minőségét az Európai Bizottság, valamint szakbizottságunk, a regi szakbizottság tagjai között. Az, ez az év, ami most a végéhez ér, ez egy rendkívül gazdag év volt, akár az európai szakpolitikák együttesét tekintve. Mindenképpen válaszokat kellett találnunk, reagálnunk kellett számos új válságra. És válaszokat kellett találnunk. recommencer. Ah. Non, bon. Euh, Nos, azt említettem, hogy 2015, ez az év, ami most zárul le, igencsak gazdag év volt eseményekben, az európai szakpolitikák együttese számára, hiszen válaszokat kellett találnunk, megfelelő reakciókat a válaszokra, amelyek felmerültek, és egyesek új fajta a gondolok itt a görög válságra különösen, valamint a bevándorlással kapcsolatos és a menekültügyi válságra. Nos, ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy a kohézió kérdéskörében megmutattuk azon képességünket, hogy valóban reagálni tudunk, válaszokat tudunk találni, szakbizottságunk és a parlament is kivette ebből a részét, választ találtunk a görög válságra technikai intézkedések révén, és a migráns kérdésre úgy szintén. A beszámolómat két-három kérdésre korlátoznám. Ön azt mondta, hogy a 2016-os évet főleg az fogja meghatározni, hogy félidős értékelést hajtanak végre. Ezt nem lehet elválasztani a 2020 utáni időszak kérdéseitől. Ami a félidős értékelést illeti, szeretném megtudni, hogy az az agenda, amelyet az Európai Bizottság kidolgozott e tekintetben, Nos, az első elemzések, amelyek napvilágot láttak az önök tevékenységét követ, köszönhetően, hogyan akarja bekapcsolni ebbe a munkába a Regi Szakbizottságunkat ön? Ami pedig a 2020 utáni időszak perspektíveit illeti, együtt voltunk Luxemburgban, és láthattuk, hogy az a kettős kérdés, ugye, ami egyrésztről arra vonatkozik, hogy egy állandó választ találjunk a migráns kérdésre, és számításba vegyük az Európai Unió értékeit politikáink kialakításánál. Nos, ezek a kérdések igencsak erőteljesen felmerülnek ebben az időszakban. A bizottság válaszokkal szolgált, és azt hiszem, hogy folytatni kell ezt a munkát, mert tudjuk, hogy nem csupán konjunkturális aspektusa van ennek a válságnak, hanem tartós megoldásokat kell találnunk ezen kihívásra. A második megjegyzésem pedig a területi széttöredezettségre vonatkozik, amely felmerült az utolsó idő, tervezési időszakban. A válság miatt alakult ki 2008 óta ez a területi széttöredezettség, és ehhez kapcsolódik a városi területek elszegényedése egyes régióinkban nagyon erőtesen tapasztalható ez az elszegényedés, különösen a perifériális régiókban, amelyek nagyon sok nehézséggel küzdenek. És a frakciónk minden olyan kezdeményezést támogatni fog, amely ezen kérdéskör megoldására irányul. Ez egy újonnan felmerült kérdéskör, de nagyon fontos. A városi területek elszegényedése ugyanis nagyon fontos ez a témakör a 2020 utáni időszakra vonatkozóan. Köszönöm szépen, Anna asszony. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, köszönjük, hogy felkeresi a szakbizottságunkat nagyon gazdag volt eseményekben a hivatali idejének első része. Két kérdésre szeretnék korlátozódni, amelyek még nem merültek itt fel részletesen. Ugye a menekült ügyi válságot már néhány előttem szóló is felvetette. Ön említette a fenntartható növekedést és a, környe- a klímavédelmi kérdéseket. Két héttel ezelőtt a regionális miniszterek Brüsszelben találkoztak egy rendkívül átfogó és nagyon érdekfeszítő nyilatkozatot tettek a kohéziós politika szempontjából az éghajlatváltozás tárgyában, a COP21-re tekintettel is. És ez megerősítette, hogy milyen fontos a strukturális alapok és a kohéziós politika hozzájárulása a klímacélok eléréséhez. A kérdésem, a green jobok -ok ugye hozzájárulnak a munkahelyek teremtéséhez majd a jövőben, és az éghajlatvédelemhez úgy szintén. A kérdésem tehát az, hogy a félidős felülvizsgálat keretében az MFF vonatkozásában milyen tervei vannak önnek a klímavédelem erősítésére a strukturális alapokon belül? hogy a regionális miniszterek nyilatkozatának is meg tudjanak felelni önök. Elnézést, én is meg vagyok fázva. Nos, múlt héten Strasbourgban a marginalizált közösségekre vonatkozó jelentést elfogadták, és ön kijelentette, hogy ez egyik kulcsponti témája az önmandátumának kérdésem, hogy milyen konkrét lépéseket terveznek ezen követelmény megvalósítására. Köszönöm szépen, Demátó asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy ellátogat ide, és még egyszer beszámol a tevékenységéről. Két egyszerű kérdésem van. Az egyik a bevándorlásra vonatkozik. Elhangzott, hogy támogatni kívánják a kohéziós politika révén és ezt a kérdéskört, illetve megoldását ennek a problémának. A 2011-2020-as programok keretében már a tagállamok rendelkezésre állnak a finanszírozások elég jelentős összegben. Ezek a finanszírozások lehetővé teszik, hogy számos akciót indítsanak a tagállamok ezen a területen, az integráció támogatására menekülteket, bevándorlókat illetően. Nos, ezek az akciók magukban foglalhatják a szociális infrastruktúrák, egészségügyi infrastruktúrák, iskolák, lakóhelyek építésre vonatkozó kezdeményezéseket. Ön utalt arra is, hogy a migrációs kihívást a határokon átnyúló együttműködési programok és a makroregionális stratégiák keretében is lehet kezelni. A bizottság tehát terveze különleges kezdeményezéseket, kiegészítő kezdeményezéseket, a már jelenlevőket kiegészítendő, ugye itt szó esett a tagállamok leveléről is, vagy pedig itt a már létező operatív programok módosításáról van szó, ezeket értékelni kell, engedélyezni kell egyedi esetekben, minden egyes tagállam sajátosságainak megfelelve. Ez tehát a migrációs kérdés, ami pedig az egyszerűsítést illeti a honlapjukon egy elég szükszabó agendát találhatunk. Tud-e több részletet szolgáltatni a szakértői csoport üléseit illetően, témáit illetően, mikor kapunk majd jelentést ettől a szakértői csoporttól az egyszerűsítésre vonatkozóan? Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Lefolytattuk a kérdések első sorát, most pedig megadom a szót a biztos asszonynak, hogy válaszoljon ezekre és ha lehet, akkor próbálja ezt 10 percbe beleszorítani, hogy tehessünk fel még kérdéseket, hiszen még 80 szeretnének hozzászólni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy számos témát eh, hoztak fel. Köszönöm a hozzászólásokat. Először is hadd beszéljek az új tervezési időszakról. Gondolom mindenki egyetért abban, hogy az egyszerűsítés és az új megvalósításnak együtt kell járnia. Tisztában vagyok azzal az állásfoglalással, amit múlt héten elfogadtak önök. Fannisteroy úr a 16-os cikk eh, december közepén kerül majd sorra, de bemutathatom pár elemét, ahogy mondtam, csütörtökön is. Osztom az ön véleményét és mindenkiét, akik azt mondták, hogy le kell vonni a tanulságot, hiszen enélkül nem léphetünk tovább. A jövőbeni munka előkészítéseben ez a kulcskérdés, és meg kell kezdenünk a párbeszédet nem csak a középtávú át, felülvizsgálatra, hanem a 2020 utáni időszakra nézve is. Ez a mi problémánk, és fel kell venni a kesztyűt, felül kell vizsgálni a 2007-es 13-as programozási periódust. Hétfőn a bizottságban ennek az eredményeit fogjuk megvizsgálni, és értékeljük 2014-et is. Mindannyian nagyon türelmetlenek vagyunk, de a valóság az, hogy 2017-ben tudjuk majd először bemutatni a, ezeknek a változtatásoknak a hatását a tanácsnak, a parlamentnek és a társjogalkotóknak. Akárhogy is, a rendeletek időzítése persze a bizottságon múlik, ők nyújtják be a javaslatot, de nem szabad elfelejteni, hogy mennyire összetett az együttdöntés eljárás. Azt gondolom, hogy a mi együttműködésünk ebben kulcs szerepet játszik. Ahogy Konstanza, Konstanz Krél mondta, az operatív programokat elfogadtuk, de még mindig sok a probléma, és számomra nagyon fontos a rendszeresség, a kiadások rendszeressége is, a teljesítményben nagyon jó változásokat láttunk, megmutatja, hogy a szakpolitika hogyan segíti elő az emberek életének megváltoztatását, hiszen néha tévedésbe esünk, amikor csak pénzről beszélünk, és nem beszélünk az eredményekről, amelyet a politika elért. Ami a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát illeti, ebben folyik a munka, korán lenne még nyilatkozni, de e, várom a vitát. Meg kell érteni, hogy a jelenlegi rendszer miként működik, együtt kell megállapítani azokat az alapvető kérdéseket, amelyben változást tudunk elérni, és nagyon sokban számítunk a Regi Szakbizottság munkájára az egyszerűsítésben, eh, hogy döntsünk együtt arról, hogy milyen rendeleteket kell megváltoztatni, van -e egyáltalán szükség erre, ez mind nagyon fontos. Görögországgal kapcsolatban is tettek fel egy kérdést, ahogy mondtam, nagyon hálás vagyok mindenkinek, amiért sikerült a Görögország finanszírozását elősegíteni, és elősegíteni az ő gazdasági taprálásukat. Most napon, napi szinten foglalkozunk a régió főigazgatóságban és a terepen dolgozó kollégákkal együtt meg kell néznünk az eredményeket, hiszen mi a magunk részéről mindent megtettünk, ami lehetséges volt, hogy rendkívüli rendelkezéseket fogadjunk el a rendkívüli helyzetben, mégis nagyon aggasztanak a nagy projektek, amelyeket egyelőre blokkoltak. Tőkeinjekciót végeztünk el görög gazdaságban érzért, most nincs kifogás a projektek eh, folyt, folytatásában, mint, mint például a szaladiki metró kiépítése, amely régen várakozik már. Reméljük, hogy eh, előrelépés történik. Nagy vitát folytattunk heti szinten a miniszterekkel, mert önök is tudják, hogy eh, mi a helyzet. Látjuk a tévében a Leszposzi szigeti helyzetet és a többi sziget helyzetét, de erre majd később visszatérek, amikor a migrációs válságról lesz szó. Térjünk most ki az Egyesült Királyság kérdésére. Nagyon egyetértek önnel. Hatékonyabban kell a pénzeket felhasználni. Egy, ez a célkitűzéseink egyik legfontosabbika és biztos vagyok abban, hogy nem beszéltünk még eleget a politika eredményeiről nagyon sok országban ideértve a kevésbé fejlett területeket, mint például az a terület, ahol, ahonnan ön is származik, a bányaterületekről, ahol a bányákat bezárták, és ahol e, európai pénzekből több ezer új munka lehetőséget teremtettünk. Én azt gondolom, hogy ez a szakpolitika minden régiót segít az EU-ban. Nem tudok olyan régióról, legyen az Hollandiában, Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban vagy Kelet-Európában, amely nem részesült volna ilyen támogatásból. Különösen azok a tagállamok, amelyek már 40 éve tagja az Európai Uniónak emlékezik, emlékeznek, hogy az e- regionális fejlesztési alap 40. évfordulóját ünnepeltük nem régiben ezek a régiók tehát sokban részesültek. Vitát folytattam a egyes brit régiók képviselőivel is, és azt mondták nekem, hogy a, azok a projektek, amelyek a hely, helyi politikákat segítik el, azok nem biztosan történnek meg, ezért nyitott vagyok arra, hogy önökkel ezeket mind megvitassuk. Tájékoztatni szeretném önt például arról, hogy tegnap elfogadtunk egy programot, amely nagyon fontos pillére a sebek begyógyításának, az, amelyek, amely sebek az európai térképen estek, hiszen a regionális politikák a gazdasági fejlődés részeként a kevésbé fejlődött országokban jelentős szerepet játszottak. Ahogy önök tudják, elősegítettük a cipriota egy, egyesítést is, és a Peace program Észak-Írországban alapvető fontosságú volt az előrelépés érdekében. Büszke vagyok arra, hogy sikerült ezeket az új békeprogramokat, peace programokat elfogadni, figyelemmel követjük ezeket a továbbiakban is, és hivatalos látogatást teszünk az Egyesült Királyságban jövőre, ahol majd meg tudjuk vitatni, hogy a versenyképességet hogyan lehet elősegíteni, és meg lehet nézni, hogy a mi pénzünket hogyan használják fel. Ami a migrációt illeti, Csics úr kérdése volt, nagyon szépen köszönöm, hogy feltette. bár sokan eh, osztják a kérdést, nagyon fontos elmondani őknek, hogy eh, a válság kezdete óta gondolkodunk azon, hogyan lehet ezt eh, segíteni. Marian Tyson kollégámmal együtt össze, az őszelei óta nagyon sok irányító hatósággal találkoztunk, és elmondtuk nekik, hogy mit tehetnek, hogy nyitottak vagyunk a vitára, és jogos kérdés volt egyes régiók és tagállamok részéről hogy vajon kezdhetnek-e valamit eh, saját kezdeményezésezni, ezt már jönnek a köny- könyvvizsgálók, és azt mondják, hogy ez itt nem jogosult kiadás. Ez a levél, amit a tagállamoknak küldtünk, nagyon egyértelműen megmondja a könyvvizsgálóknak, hogy ki mit tehet, és eh, melyek azok a kiadások, amelyek száz százalékban elkölthetők e, ezek, e, ezen szabályok értelmében, hiszen nem kell a szabályokat megváltoztatnunk, bár hallottunk ilyen javaslatokat, és szülessen egy migrációs tematikus célkitűzés. Szerintem erre nincs szükség, hiszen a tagállamokon múlik, hogy hogyan, kell ezeket a, hogyan akarják ezeket a pénzeket felhasználni. Elején azt gondoltuk, hogy a migrációs alap a sürgőségi módon lehet felhasználni, de felismertük, hogy nem elegendő. A tagállamok képességén múlik, hogy hogyan lehet ezeket az alapokat kombinálni készen vagyunk arra, hogy ezt megvitassuk, meg is vitattuk már, például nemrégiben kérdeztek engem, hogy Olaszország volt az első, amelyik a programot meg akarta választani, 220 milliót már felszabadítottunk a migrációs célokra, és van még egy Damato asszony által összeállított lista, sokkal több tábori kórházat tudunk felállítani, és segíthetünk az ivóvíz ellátásban. Nagyon orsz- sok ország nem akarja ezeket az eszközöket felhasználni. Mondtam már a görög miniszterek ülésén is, hogy elfogadhatatlan szerintem az, ezeket a képeket látni. Beszéltem Andrukaitis biztossal, aki ellátogatott Lesbos szigetére, és azt mondta, hogy a, tárkiból, a Törökországból érkező gyerek, gyerekek egyik napra, egyik napra a másikra kihűlés miatt meghaltak, ezért nagyon sürgős intézkedésekre van szüksége helyszínen, és minden országtól egy listát várunk egy, egy vagy két oldalon arról, hogy mi a legsürdősebb számukra, hogy aztán a bizottságban együtt dönthessünk arról, hogy milyen alapokat tudunk erre kijelölni, mit tehet az regionális fejlesztési bank, mit tehetünk heti szinten Látjuk már, hogy az a kritika, amely, amely szerint Jordániában és Törökországban jobban bánnak ezekkel az emberekkel, mint Európában, az nem elfogadható. Leszboszon két orvos van mindössze, ezért azt gondolom, hogy a pénz nem minden, hanem tapasztalatcserére is szükség van. Azok az országok, amelyeknek év, évtizedes tapasztalata van, Hollandia, Németország, Franciaország, és tudják, hogy mit kell tenni Eh, a bevándorlók elhelyezésével, nagyon hálás lennék azoknak az országoknak, mint Németország, Francia, Ausztria, Franciaország és Ausztria, amelyek már eh, küldtek eh, szakértőket Görögországba és más országokba, hogy a helyszínen segítsék a tagállamokat. Én véleményem szerint, ha a tagállamok, amelyek fel akarják használni ezeket az eszközöket, 2000 13-14 közötti, eh, azt nagyon gyorsan meg kell tenniük. Albánia, Horvátország is megérti, hogy eh, a 2017-13-as tervezési időszakból fennmaradt pénzeket erre fel lehet használni. A legfontosabb eh, kulcs szó a szociális integráció, de ahogy mondtam, a sürgőségi eszközöket, intézkedéseket is meg lehet támogatni. Szívesen támogatjuk a tagállamok kezdeményezéseit, arra várunk, hogy, hozzá, hogy javaslatokat tegyenek, anélkül ezeket az összegeket nem tudjuk elosztani. Nem technikai kérdésről van szó, hanem csak politikai jellegűről. Ha a tagállamok szeretnék ezeket az ezeket eszközöket felhasználni, vagy sem. Ami pedig az ipát életi, nagyon szorosan együttműködtünk Hán biztossal, aki felelős ennek a kérdésnek. Fokoznunk kell a makroregionális stratégiák szerepét, hiszen az az egyetlen kerek, keret, amelyben a tagállamok és a nem EU-s tagállamok együtt maradhatnak egy asztal körül, és beszélhetnek közös problémáikról. Ezt a vitát lefolytattuk a Duna stratégiáról, elmentünk Jubjanába, és ott az alpesi régiókról is beszéltünk, a makroregionális stratégiákról, ahova a tagállamok és EU-n kívüli országok is eljöttek. Most azt vizsgáljuk meg, hogy miként lehet a közös kihívásokat együtt megoldani az együttműködés fokozásával, mert azt gondolom, hogy olyan országok, mint Szer Szerbia vagy Macedónia, ezeket segíteni kell ilyen kérdésekben, nem csak a joganyag átvételében, hanem abban is, hogy a kihívásokat miként lehet kezelni. Ami a szinergiákat illeti, nagyon fontos együttműködni minden eh, rendelkezés álló eszközzel, forrással. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet együttműködni például a beruházási terveket illetően Erről folyik most a vita, és holnap ezt eh, folytatjuk Katainen eh, eh, alelnökkel, megnézzük, hogy hogyan lehet ezeket az alapokat a regionális, szektorális forrásokban kombinálni azért, hogy elősegíthessük a programokat, és megállapítassuk a jogosultsági kritériumokat. Nagyon fontosnak tartom, és a tagállamok adminisztratív kapacitásán múlik az, hogy miként lehet ezeket a alapokat kombinálni. Omágyi úr kérésére, kérésére elmondhatom, önnek teljesen igaza volt a 2015-es év nagy kihívást jelentést, de minden operatív programot elfogadtunk e, a válsággal egy időben. Nagyon sokban számítok a Regi Szakbizottság e, tagjaira, hogy együtt készítsük elő a középtávú felülvizsgálatot. Ezt a kérdést megvitatjuk majd az egyik közös munkánk keretében jövőre. Már meg is vitattuk, és nagyon fontos, hogy megkezdjük a vitát a felülvizsgálatról, a több éves pénzügyi keretet illetően. Elkezdtük a belső vizsgálatokat, és az egyszerűsítés felsőszintű csoportjával most javaslatokat fogunk az évelején kidolgozni szorosan együttműködünk Georgieva alelnök asszonynal, hogy a te, teljesítményi mutatókat, e-, egyes elemeit kidolgozzuk. Ahogy mondtam, nagyon fontos együtt megállapodni a politikai egyezményekről és egyes elemeket megállapítani. Egyetérthetünk abban, hogy az MFF felülvizsgálatát együtt kell elvégezni, de 2020 után időszak nagyon fontos lesz, és az Európai Parlamentben és a bizottságban 2017-ben kezdődik majd meg a vita arról, hogy ez a szakpolitika miként fog kinézni. Személyes meggyőződésem, hogy együtt kell működnünk a szakpolitikák reformjában, hiszen nagyon sok kritika érte. Nem értek egyet azzal, hogy csak egyes kiigazításokra van csak szükség itt vagy ott. Együtt kell működnünk, és a netto, netto befizetők és a netto, netto kezdezményezettek javaslataira is van szükség arról, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Javaslatlanra van szükség az ő részükről, a politikai egyezményhez, a 2020 utáni időszakot illetően, hiszen hogyha nem dolgozunk együtt, nem működünk együtt, a reformpolitikákat illetően akkor attól tartok, hogy nem fognak ezek működni. Ami a területi kérdést illeti, nagyon hálás vagyok a Luxemburg elnökségnek, amiért napirendre tűzték a területi dimenziót, hiszen mindannyiunkat befolyásol be, azon a területen, ahol élünk. Nem tudunk vállalkozásba kezdeni, nem ugyanarról van szó, hogyha ritkán lakott területen vagy városi területen próbáljuk ezt elindítani. A városi szegénység nagyon fontos kérdés, ezért örömmel várom a holland egy elnökséggel való együttműködést. Ebben a kérdésben tudom, hogy nagyon várják már a lehetőséget, hogy ebben együttműködhessenek. Amsterdamban fogunk találko- találkozni, Rigában is fogunk találkozni ebben a erről a kérdésről is beszélünk, a városi agendáról. Ezek nagyon fontos kérdések. Ahogy mondtam, nagyon sok ország felhasználta már ezt a pénzt migrációs kérdések megoldására, hiszen ezzel a szegénységet is fel lehet számolni. Berlinben néhány hónappal ezelőtt nagyon meg, megindító programokat láttam, amelyeket nők, német nők kezdeményeztek, nem német nők számára ö, órákat szerveztek számukra, és ö, jogi tanácsot is adtak. Az ilyen jellegű projekteket folytatni kell azért, hogy a jó gyakorlatokat megoszthassuk, hiszen nem tudjuk mindig hogy mit lehet kezdeni ezekkel az összegekkel. Ami a határon átnyúló együttműködést illeti, szeretném önöket tájékoztatni, hogy a nyilvános konzultációs felülvizsgálat még folyik. Azt kértem az irányítóhatóságoktól és önöktől is, hogy szóljanak hozzá és nyújtsanak be javaslatokat, különösen most, amikor ilyen kívásokkal kell szembenéznünk, ki kell emelni a határon átnyúló együttműködés fontosságát, ezt a vitát Luxemburgban folytattuk a miniszterekkel. Hadd mondjak egy példát. Belgium és Franciaország között amely nagyon jó, gazdaságilag nagyon jól integrált határvidék, de Németország és Belgium között a nyelv nem jelent akadályt, akkor mégis nem lehet képzési programokat indítani a jogszabályok eltérő jellege miatt. Ezért nagyon fontos megnézni, hogy miként lehet ezt az akadályt elhárítani. Nagyon meghatott, amikor azt láttam, hogy Frankfurtban, Amban és a lengyel határon sikerült végrehajtani a nemzeti jogszabályokban azokat a változtatásokat, amelyek lehetővé teszik a diákok számára, hogy Slubicéből Frankfurtba utaz, utazzanak, és az autók nap, naponta átmehetnek az ez egész egyszerűen csak a tagállamok hajlandóságán múlik, hogy leküzdjék a határon átnyúló együttműködés akadályait. Nagyszerű példákat láttunk, hogyan lehet ezt végrehajtani Franciaország és Spanyolország között. Láttunk kórházakat, ahol a franciák és a spanyolok ugyanazokkal a jogosultságokkal részesülhetnek az ellátásban, de más országokban nincs ilyen példa olyan régiókban, ahol napi szinten lépnek át a határon. Tudom tehát, hogy Ja, igen, a klíma akcióterv nagyon sok, több mint 120 milliárdot fektettünk, bocsánat, 120 milliárdot, így van, fektetünk a klímaváltozási programokba, energiahatékonysági programokba, és Sefcsovics alelnökkel együttműködünk abban, hogy a célokat elérjük. Nagyon fontos megbeszélést tartottunk a napokban Párizsban, amely előrelépést jelent a klímaváltozás problémáját illetően. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. A dolgok nem változnak, hogyha emlékeznek az első bizottsági meg leendő bizottság biztosi meghallgatásra, amikor Kretszú biztost meghallgattuk, akkor sem volt elég időnk. Most nagyon rövid kérdésekkel folytathatjuk. Egy percnél kevesebbet kap mindenki, és van Miltenborg úrnak meg a szót először. Uh, thank you, Chair. I'm uh, very glad, uh, Commissioner, that you Köszönöm szépen, biztos annyi Örülök, hogy a városi e, agendát említette, e, amely e, Luxemburg és a következő elnökség is foglalkozik ezzel. Nem csak az Európai Bizottság, hanem az Európai Parlament is elkötelezett, hogy ebből gyakorlat és lépések legyenek. Két kérdésem van, először is lesz egy terv a, és finanszírozási lehetőség az európai városok programjának támogatására hol ez és mikor lesz hozzáférhető, ez másrészt pedig a politikai vezetés kérdése a városi urbán intergroup levelet írt a bizottsághoz, amelyben megkérdezte, hogy ki fogja ezt vezetni politikailag. A válasz az volt, hogy négy biztos ö, ö, fogja ezt vezetni. Ez azt jelenti, hogy négy kapitánya lesz egy zászlós hajónak az, az EU-s urbánus agenda, városi ö, agenda élén. Köszönöm, mondja az elnök. Tomasics asszony. milyen intézkedéseket készít most elő elő, megelőző jelleggel a bizottság annak érdekében, hogy a tagállamok teljesítsük az ex ante követelményeket a 2016-os időszak végéig, annak érdekében, hogy a kifizetések felfüggesztése elkerülhető legyen olyan országokban, amelyek nem teljesítették a követelményeket. Második kérdés. Másrészt a multifund megközelítéssel kapcsolatban mit kell tudnunk? Köszönöm szépen. Köszönöm. Csak azt szeretném megkérdezni a biztos asszonytól, aki ismeri a parlamenti tevékenységeket, hogyan ö, tudná segíteni a mi eljárásainkat, melyek a nehézségek a Task Force munkája ellenére, illetve a bizottsági tisztviselők segítsége ellenére, amelyek amikkel bizonyos régiók küzdenek, melyek hatalmas késedelmet halmoztak fel, akár a kiadások, akár az új programok végrehajtása tekintetében. Néhány héttel ezelőtt ön felkereste a kampány a régiót, ez is az egyik nagy késedelemmel küzdő régió. Melyek tehát itt a konkrét nehézségek, és mi mit tehetünk, hogy elkerüljük, hogy mindig ugyanazok a problémák merüljenek fel a következő tervezési időszakban? Köszönöm. Köszönöm, Bogovics úr. Kérdése következik. Köszönöm szépen. Nos, gyakran beszélünk nagy célokról, a digitális napirendről, az Energia Unióról, a városi e, napirendről, de nagyon fontos kérdésekkel nézünk szembe, a Grexit például, a migrációs válság, a menekültek az EU-n belül, e, tagállamokon belüli problémák, a nyugat-balkáni problémák, az afrikai problémák, Európa terrorista támadásokkal néz szembe, a fiatalok eh, kiköltöznek, elköltöznek az EU-ból, eh, egyre több európai fiatal eh, harcol a Daesh oldalán, az iszlám állam kötelékében. A franciaországi fiatal muszlimok 15%-ának nincs munkája, Párizsban tankok róják az utcákat, egy millió ember fog érkezni az Európai Unióba, akiknek integrálódniuk kellene. Nem gondolja, hogy ideje lenne a bizottságunk keretei között a kohéziós politika kaptán szembenézni a társadalmi kohézió kérdésével. Úgy gondolom, hogy a társadalmi kohézió kulcskérdés a stabilitás szempontjából Európában, de nem hiszem, hogy 2020 után, hanem sokkal hamarabb módosítanunk kell a prioritásainkon, sokkal többet kell figyelnünk ezekre a problémákra. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az elnök van úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szeretnék köszönet mondani a biztos asszonynak, hogy ismét eh, megjelentetnénk, hogy helyesen mondta, minden a végrehajtásról szó, ugyanakkor e, szemmel kell tartanunk a kohéciós politikát a 2020-as időszak után is e, eh, hivatkozni két kollégám megjegyzésére ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Királyság a, a Velszi e, kormány például nem hajlandó arra, hogy nettó kedvezményezetként újra tagállami szintre vigyük le a kohéziós politikát. Úgyhogy a brit kormány nem megosztott ezzel kapcsolatban. A regionális politikának minden régiót le kell fednie. Ami az egyszerűsítés illető úgy gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos, amikor bármelyik régióba ellátogatunk, vagy bármilyen projektet meglátogatunk, mindig ugyanazt jegyzik meg több egyszerűsítése van szükség. Jelenlegi programban nyilván erős, erőfeszítéseket tettek ennek érdekében, e, ezért érdekelne, hogy a fel, magas szintű csoport, amelyet önök létrehoztak, hogyan működik, hogyan tudjuk regi szakbizottságként e, e, jobban megérteni, megismerni azt, hogy a magas szintű csoport, a felső szintű csoport mit tett ennek érdekében. Köszönöm, elnök asszony. Két konkrét kérdés. Az első Görögország új társfinanszírozási szabályok. Ön azt mondta, hogy hetente beszél erről a görög miniszterrel. Kérdésem, hogy a görög kormány, illetve az ezért felelős miniszter rendelkezik-e tervel, konkrét tervel, hogy hogyan lehet ezen problémákat megoldani már, ami a konkrét projekt lebonyolítást illeti, azaz máshogy feltéve a kérdést, ön hogyan értékeli politikailag, hogy a társadalmasszorozás megszüntetése a kulcsa ezen probléma megoldásának? A második kérdés a luxemburgi tanácselnökség javasolt egy eszköztárat a határokon átnyúló együttműködés tárgyában, ezt ön is említette, problémák keletkeznek gyakran azáltal, hogy a határrégiókban különböző jogszabályok vannak, és azért nem lehet projekteket megvalósítani. Milyen konkrét szakaszba ért ez a terv, és számolhatunk-e azzal, hogy egy ilyenfajta eszközt tár valóban létrejön a következő támogatási időszakra. Oh, köszönöm, Bostináról egy percben. Egynél kevesebb percben fogok beszélni, köszönöm szépen, nagyon is. Nos, köszönöm elnök asszony, biztos asszony. Mindenféleképpen először a román nemzeti ünnep szempontjából szeretnék minden jót kivenni önnek is, és lenne egy konkrét kérdés. Európai választ kell adnunk a migrációs válságra. A tanácsban egy mechanizmust hoztak létre abból a célból, hogy azon államok esetében, akik ezen követelményeket nem valósítják meg, azokat meg lehessen büntetni, szankcionálni lehessen. Hogyan hajtják ezt végre? A parlament is beleszólhat ebbe? Harcoltunk ez ellen, ez tudható. Az ilyenfajta szankciók alkalmazása ellen a kormányokkal szemben. A második kérdésem, hogyan látja ön a kohéziós politika jövőjét, a két sebességes unióról zajló vita keretében. Köszönöm, elnök asszony, egészen röviden valamennyien szólunk az egyszerűsítésről, valóban nagy problémát jelent ez Európában. Románia 4 milliárd eurót veszített az ezzel kapcsolatos problémák okán. De a hatékonyságról is beszélni kell. Ön ezt nagyon jól tudja, biztos asszony. Beszéltünk már erről, Romániában több olyan központ létezik, amelyek azért nem képesek működni, mert a román jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy személyzetet vegyenek fel. Ezért gyakran kérdezem a bizottságot, hogy van-e olyan terve, amelynek értelmében a tagállamokat arra kényszerítheti, hogy megváltoztassák jogszabályaikat hiszen a beruházások is haszontalanok, ha nem lehet ezeket használni. Köszönöm szépen. Hallottuk a kérdéseket. Nagy kihívást jelentenek. Eh, legtöbbjük öné a szó, Karina Kötőasszony. Elnézést, hogy előbb nagyon hosszú, hosszasan válaszoltam, de részletes választ akartam adni a migrációs kérdésről. Most megpróbálok eh, célzottabban válaszolni. Először is a városi agendát illetően nagyon hálás vagyok a luxemburgi eh, triónak, eh, elnökségnek és a triónak, és nagyon várom a holland elnökség munkáját, hiszen a városi napirend volt az egyik legfontosabb prioritásuk. Január 6-7-én találkozom a polgármesterekkel, a fővárosi polgármesterekkel, és a városi fórumot is megrendezik, ahol három esemény zajlik majd, és, e, a, a, és ennek nagy fontosságot tulajdonít majd a holland elnökség. Tudják, hogy e, a jogszabályokban a városok most kaptak először közvetlenül európai alapokat, hiszen ez bizalmi kérdés az Európai Bizottság részéről, és a városok számára nagyon fontos az, hogy ezek hogyan fognak működni. Ami a városi agendát illeti, a bizottság részéről Katajnen és Sefcsovics biztosok foglalkoznak a kérdéssel, és a DG Regio-nak van a legtöbb tapasztalata, támogatják is a munkát, tudják, hogy a főigazgatóságot azért nevezték DG Regio-nak, mert van egy, van egy alneve és városi Urban Regional Directorate, ők fo foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és itt az együttműködés nagyon fontosnak tartom. Ami a régiók nehézségét illeti a források felhasználásában, ez csak administratív kérdés, és ezt azért ismételem el, mert valahol, akárhova megyek, azt látom, hogy administratív kapacitás hiánység, hiányzik, fontosabb is az, mint a pénz. Ezért hoztuk létre ezt a task force-ot, amely megpróbálja ezt reformálni. Az ex ante feltételrendszernek is az a célja, hogy ezeket a nehézségeket, a kereteket felszámoljuk. Ami a régiókat illeti, egy, eh, eh, ahogy kampányában is látok, egy tanulmány készül, nagyon fontos volt az legutóbbi pro, programban, amelyet eh, azért indítottunk el, hogy Európa északi és déli eh, régió közti eltérést próbáljuk eh, közelíteni. A Nápolyból Báriba tartó vasút kiépítése is eh, nem, nem észak-déli, hanem kelet-nyugati irányban segíti elő a déli régió fejlődését. Mi, mi más tehetünk még az administratív kapacitás fokozásában, hiszen Oroszország déli részében ez jelentős probléma ez a rendszeresség és a kiadások jogszerűsége valóban egy másik problémát jelent. Most készülök fel a számvevőszéki vizsgálatra, meg kell oldanunk a számvevőszéki vizsgálókkal szám, ö, való együttműködést hiszen nagyon sok hiányosságra világították rá. Egy nagyon fontos probléma Olaszországban, annak is a déli részén az adminisztratív kapacitás fokozása. De nagyon örülök az eddigi munkának, Delvio miniszter úrral. Nagyon sok történt az elmúlt évben annak érdekében, hogy leküzdjük ezeket a nehézségeket, amelyek nem múlt évben támadtak, hanem történelmi jellegűek. A bevándorlók integrációja, Bogovics úrnak nagyon igaza van. A szociális integráció, e, a kulcs szó, és a tagállamokon múlik, hogy ezt hogy érik el EU e, forrásokból. Nagyon veszélyes az, amit egyes tagállamokban látunk, az e, emberek szegregációja, izolációja. Látjuk ezt Belgiumban is franciaországi városokban is. Nagyon fontos integrálni ezeket a menekülteket, hiszen ez segíti elő a szociális kohéziót. És ebben működhetünk együtt a szociális alapokkal. Én felelek az ERDF, a regionális fejlesztési alapokért. Egyetértek Vahan úrral, vonóról e, jól, jól ejtettem, de Derek Vonról képviselőről van tehát szó, elnézést, rossz kiejtését mondja a biztos asszony, helyi hatóságok képviselőivel is tárgyaltam Egyesült Királyságban, akik azt kérték, hogy tartsuk fenn a kohéziós politikát, hiszen az a projektek nélkül valószínűleg maguk nem tudnák megvalósítani a saját programjaikat. Ami az egyszerűsítést illeti, akárhova megyek, panaszokat hallok, végig kell gondolnunk, hogy mit kell tenni azért, hogy a kedvezményezetek eh, élete könnyebb legyen. Amikor nagyon sok KKV-nál azt látom, hogy eh, nem eh, igénylik már a forrásainkat, hiszen a, az eljárás túl, túl bürokratikus és túl nehézkes. Görögországról szólva van egy konkrét terv, politikai döntés született, hogy ezt a, ezt a 100 kofinanszírozást beindítsuk. Nagyon hasznos volt, nem új pénzekről van szó, hanem Görögország likviditási problémájával kapcsolatban sikerült feltölteni az alapokat, Szerintem nincs, nem fogadhatunk el kifogást, hiszen már 5%-ban társfinanszírozunk, a, társfinanszírozunk az előző programozási periódusban, most pedig azt szeretnénk látni, hogy megszületnek az első eredményei a rendkívüli intézkedéseknek. Pentru uh, întrebări, domnul Boștinaru și domnul Buda. Uh, Uh, Nos, köszönöm a hozzám feltett kérdéseit Bostináru, illetve Buda képviselőknek. Ez uh, a román nemzeti ünnep, jó magam is viszonzom a jó kívánságaikat. Ami a belügyi tanácsot illeti, világosan fogalmaztam. A jelenlegi rendeletek nem szólnak az európai alapok fel használásáról, illetve a menekült ügyi kvóták elfogadásának összefüggéséről. De azt hiszem, hogy szolidaritást kérünk egyes államoktól, és különösen Kelet-Európában voltak szolidaritás ról szóló nyilatkozatok az elmúlt 25 évben, és néha túlságosan könnyelműen megfeledkezünk a múltról. Az olyan országok, mint Románia, Magyarország, vagy akár Bulgária 25 évvel ezelőtt kivívták a szabadsághoz és a jobb élethez való jogot, és most a menekültek semmi más nem kérnek, mint ugyanezt menekülnek az erőszak elől, és azt hiszem, hogy szolidaritást kell tanúsítanunk velük szemben. Aggaszt ez a gondolat, amelyet egyes tagállamok megfogalmaztak, azaz az európai alapokhoz való hozzáférés és egy bizonyos menekültügyi kvóta elfogadása közötti összefüggést illetően megfelelő politikai gondolkodásmódról kell tanúbizonyságot tennünk, és nem szabad elhallgatnunk ezeket a problémákat. Az országoknak közös választ kell találniuk a közös kihívásokra. Tehát ebből az álláspontból kiindulva nincs összefüggés a különböző rendeletek között, de azt hiszem, hogy itt egy erkölcsi kötelezettségről van szó valamennyi államnak, együtt kell cselekednie, és együtt kell kezelnünk a menekültügyi problémát. Ami pedig a jogszabályokat illeti, a következő szakaszban új elemek lesznek a 2014-2020-as tervezési időszak alatt. Nem csupán arról a kutatóközpontról vagy kutatóközpontokról van szó, amelyekről Buda úr tett említést, hanem más területek is vannak, ahol nem volt összefüggés a szociális alap, illetve a regionális és vidék fejlesztési alap között. Tehát nem volt összefüggés a, az alapok között, és az új tervezési időszakban ez a fajta kezelési mód már nem lesz lehetséges. Nem akarunk forrásokat pazarolni. Ami ezt a 4 milliárdot illeti, úgy vélem, hogy ez egy túlságosan magas összeg, amiről ön itt szótejtett értékelést fogunk végezni. Még négy hét áll a rendelkezésemre a határidőig, találkoztam az illetékes miniszterrel, de nem 4 milliárdról, szerintem maximum 1 milliárdról van szó. Köszönöm szépen az előadását és részvételét a vitánkban. Úgy gondolom, hogy a kérdésekre választ kaptunk, és várjuk Önt jövőre is, addig is nagyon sikeres utolsó négy hetet kívánunk az előző időszakból, és boldog új évet! Biztos, köszönöm szépen. Elnök, kellemes ünnepeket. Sietünk, úgy, hogy folytatjuk a napi rend szerint. Biztos, még egyszer szeretnék köszönetet mondani, és mindenkinek minden jót kívánok. Köszönöm. No, no, no, no, it's okay. dear colleagues, we... Kedves kollégák! yes. We continue now with the, uh, our next point of, of uh, the agenda. Folytatjuk a napi rend szerint. In the morning it was uh, easy, we had enough time. Now, may I ask you to... Hadd kérem meg önöket, hogy menjenek ki a teremből, ahelyett, hogy itt zajonganának. Anyway, we have to begin with the, the workshop. Akkor folytatjuk a műhely munkával, mondja az elnök. On the financial instruments in cohesion policy. Tehát pénzügyi eszközök a kohéziós politikában című műhelyi foglalkozás következik. Átugrom a bevezetőt, mert nincs időnk ilyen formaságokra. És csak annyit mondanék, hogy Három felszólalónk, vendégfelszólalónk, szakértőnk van, akik eh, elővezetik a témát. Szeretném még egyszer megkérni a kollégákat, akik távoznak a teremből, hogy próbálják ezt gyorsan lebonyolítani, és kérem, hogy a társalgás fonalát szakítsák meg. Addig felfüggesztem az ülést. Thank you. Thank you very much. We have uh, very... Köszönöm szépen. Nagyon eh, nagy a számot tartható vendégeink vannak ma, akik a pénzügyi eszközökre fognak beszélni. Sajnos időnk nem túl sok van, mindegyiküknek kevesebb, mint 10 perc jut, úgyhogy meg is a szót Lankré Biamont úrnak, aki osztályvezető helyettes e, e, asszony. Elnézést, elnézést, e, rosszul mondtam a nevét és családi állapotát, mert a zaj megzavart. Utána Alexandra Rose és Giorgio Nichols, aki a Magyar Közszolgálati Egyetem képviseletében jött el. Úgyhogy kezdenénk az osztályvezető, vezető eh, helyettessel. Öné a szó, Lancrivion asszony. Thank you very much indeed, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a műhely foglalkozást, és megkértek erre, hogy egy rövid bemutatóval kezdjem a jogi, a pénzügyi eszközök jogi kereteinek fejlődéséről fogok beszélni. Nos, néhány bemutató szót szeretnék erre mondani először, és önök tudják, hogy 2007 óta nagyon nagy mértékben támaszkodunk ezekre az eszközökre, különösen a kkv támogatásában, de bizonyos tekintetben a városi urbanizációs fejlesztések és lakáspolitika keretein belül. Erre elsősorban hitelek merültek föl, majd hitelgaranciák, és a legutóbbi jelentések már beszámolnak arról, ezeket októberben adtuk ki, a 2014-es éves jelentés már 16 millió OP hozzájárulásról van szó Természetesen ezek a támogatások nem önmagukban jelentik a célt, hanem céljuk van. Nagyon pozitív az, hogy a végfelhasználók, különösen a KKV-k visszajelezték, hogy ők szívesebben kapnak hitelt, vagy vesznek föl hitelt, mint mint vissza nem térítendő támogatást, mert így nem vállalják túl magukat a jövőre nézve, így szorosabban számolnak, és annyit fejlesztenek, amennyi meg is fog térülni. Hogyan csináljuk ezt? Nos, a kereskedelmi szereplőkön, magánpiaci szereplőkön, bankokon keresztül, és ez természetesen sok előnye, jár, különösen a mai összefüggés rendszerben hiszen a privát szféra, a magánpiaci szereplők lehető legnagyobb bevonását tudjuk így biztosítani. Ezzel tudjuk segíteni a beruházás előtt magasodó akadályok lebontását. Vannak olyan tagállamok és régiók Európában, ahol a kavatlábak amelyeket a kkv kaptak a legutóbbi időszakokban, túlságosan is magasak. Itt a strukturális alapokból származó komponensek ezt csökkenteni tudják, azok a kkv k amelyek nem akartak túl magas kamatlábak miatt hitelt fölvenni, ezt a hitelt tudták választani. Vannak olyan tagállamok is, ahol a biztosítékolási követelmények túl magasak, mert a bankok nem akarnak kockázatokat vállalni, hogy esetleg a hitelt nem fizeti vissza a kedvezményezett. Vannak azonban kihívások is ebben a e, megközelítésben. A legfontosabb talán, hogy ezek egyikét e, említsem, az a közpolitikai célok kiegyensúlyozása természetesen a pénzügyi közvetítők érdekeivel, akik ugye nyereségorientáltak. Itt a magánszféra és a magánszektor e, és az állami szektor közötti különbségeket kell kiegyensúlyozni. 2010 bocsánat, 2007-2013 között azt láttuk, hogy voltak bizonyos problémák, amelyeket meghatároztunk többek között a számvevőszéki és a parlamenti jelentések is kitérnek ezekre először, és a irányító hatóságok új szabályokkal szembesültek. Korábban néhány tagállam használta őket, de ma már többen és nem volt föltétlenül ezeknek az eszközöknek a kezelésére eh, kapacitásuk. Eh, eh, gyakran csak azért használták ezt az eszközt, hogy nagyobb költségeket tudjanak elszámolni a bizottság felé. Persze voltak programok, amelyek a kapacitás problémák megoldására, megoldását célozták, de ezek nem voltak tökéletesek és teljes kirőek. Nem mindig volt kellő tapasztalat, a e, programok lefuttatására. Ez is okozott problémákat. Egy további probléma volt, hogy e, e, azok, azok közül, akik ezzel a programmal néhány éve már foglalkoznak, jól tudják, nem volt megfelelő eleinte a szabályozási keretrendszer, több elem egyszerűen hiányzott, nagyon kis mennyiségű szöveg szólt a pénzügyi eszközökről az eredeti rendeletben, nem, hiány, nem voltak bizonyos, nem volt meg a GAP felmérés, nem volt meg a, a, a jó néhány olyan alapkoncepció, amelyekre egyébként szükség van. Voltak olyan koncepciók, amelyek ott voltak, például monitoring, és többet is említhetnék. Ezek azonban elsősorban a vissza nem voltak kihegyezve, és nem a hitelekre. folyamatosan iránymutatásokat fogalmaztuk meg és tettünk közzé, de voltak ennek ellenére nem szándékolt negatív hatások. Ez a helyzet természetesen a pénzügyi válsággal együtt azt jelentette, hogy a végrehajtás nem mindig úgy működött, ahogy azt vártuk. Eh, néha a pénz eljutott ugyan az eszközbe, de az eszközön keresztül nem jutott el a végfelhasználókhoz, KKV-khez. És végül a jelentések, a beszámolók elkészítése sem mindig működött tökéletesen. Nos, amikor a 2013-22-es időszakon kezdtünk el dolgozni, akkor gondoskodni akartunk arról, hogy a tanulságokat eh, eh, használjuk fel, vonjuk le, a társ jogalkotók is tájékozottak erről a helyzetről. Nagyon hálásak vagyunk az önök szakbizottságának a munkájáért is, hiszen valaki említette, hogy talán több trilógus volt az MFF, a több éves pénzügyi keret egyéb vonalkozásai kapcsán, de Először is a problémák egyike az volt, ahogy említettem, hogy nem volt átfogó jogi keretrendszer az elejétől kezdve. Ezt megpróbáltuk megoldani. Ez azonban mind az öt alapra vonatkozik, nem csak az RDF-re és az ESF-re. A változásokat nem mindig könnyű végrehajtani. Az előző időszak alapelveit mindig, tudjuk, mindig lehet követni, függetlenül attól, hogy ez a rendeletben szerepel, vagy a útmutatókban, de bizonyos elveket áttettünk az útmutatókból a rendelet frissített szövegébe. Az, hogy nem volt GAP fölmérés, az általános elfogadott könyvételi szabályoknak megfelelő fölmérés, ezt megoldottuk. Bizonyos irányítóhatóságok a Eh, adott esetben eh, költségeket számoltak el, pénzt vettek fel a bizottságtól, de ezt a pénzt nem használták fel a támogatásokra, eh, ezt is kezelni próbáljuk. És végül a jelentések ugye működtek az elejétől kezdve, de van mit javítani itt is. A résztvevők mindig arról beszélnek, hogy egy kicsit rugalmasabb folyamatnak kéne lennem, irányító hatóságoknak talán jó lenne, hogyha maguk irányíthatnák a beruházási döntések egy részét. De a piaci gyakorlatok kapcsolatban is bevontunk bizonyos elveket. Ezek az eszközök gyakran hosszabb átfutásúak, mint a 7 éves, több éves pénzügyi keret, ezért rendelkeznünk kell, lennie kell olyan rendelkezéseknek, amelyek e, e, ezt a helyzetet kezelik. Végül az adminisztratív kapacitás kérdése, amely rendszeresen a trilógus során, a tagyalások során fölvetődött. Elég sok mindent tettünk először is. Vannak eh, hivatalos lehetőségek, amelyeknek az a célja, hogy az irányítóhatóságok egyszerűen végre tudják hajtani a pénzügyi eszközökre vonatkozó feladatokat, különösen nincs kapacitásuk vagy tapasztalatuk. Van egy eh, adatbankunk, amelyel kapcsolatban nem fogok eh, túl sokat beszélni, de talán érdemes megemlíteni, hogy több szemináriumot szerveztünk a tagállamokban, ahol az irányítóhatóságok és a bizottsági szakemberek együttműködésben tanulnak, tud, kap minden része választ a kérdéseire, és természetesen az irányhatóságok is megkeresnek bennünket hivatalos úton, is, ezért iránymutató jegyzeteket hoztunk, nyilvánosságra adtunk közre. Összefoglalva tehát Reméljük, hogy most már megvan a jogalkotási keret, amely ezeknek a pénzügyi eszközöknek a felhasználását lehetővé teszik, és reméljük, hogy az összes érintett együtt fog velünk működni ezek végrehajtásában. Elnök, köszönöm szépen! Sikerült az embereket a székükre szögeznie érdekfeszítő felszólásával. Köszönöm ezt is! Most pedig Alexander Rose úrnak adalámnál meg a szót, a Egyesült Királyság eh, kormánya képviselé. Jó napot, és köszönöm szépen a felszólalási lehetőséget. Alexander Rose vagyok, az a feladatom, hogy vezető jogász vagyok a pénzügyi eszközök eh, irányítási programjában az Egyesült Királyságban. Az előadás eh, elkészítésekor sok, kikértem a kollégák véleményét jogászoktól, pénzalapkezelőktől az Egyesült Királyság széltében és hosszában. Egyesült Királyságnak nagyon érett kockázati tőkepiaca van, nagy a szakértelem, de ez azt is jelenti, hogy nagyon sokat, is, sokat vár tőlünk a piac. Vannak olyan területek, amelyek eh, lemaradnak eh, ellátottságban, és eh, közpénzekre van szükség a piaci kudarcok felszámolására. Észak-Írországban például az e RDF előirányzat egyharmadát akarja felhasználni ezekre a forrásokra, és azt hallottam tőlük, hogy a probléma kezelésének közelésébe tudnak jutni. Nagyon aggódnak amiatt, hogy a COSME és a Horizon 2020 területén a pénzek egyszerűen nem jutnak el hozzájuk. Kiemeltem azokat az eszközöket, amelyek részt vettek, de tapasztalatunk van kisebb alapok kezelésében is. Ezzel azt, azt akarom elmondani, hogy van tapasztalatunk arról, hogy kell ezt teljesíteni, de információra van csak szükségünk az elérendő célokról. Egyetértés van arról, hogy hogy a pénzügyi eszközöknek nagy haszna van az elmondott okok miatt, e, ezt Rachel már kifejtette, és elismerik, hogy e, a legnagyobb munka a létrehozási, megalkotási szakaszban van. Rachel is elmondta, hogy e, a jogi keretek kidolgozásában minden, amit elmondott, nagyon érvényes, és a bizottság foglalkozik is ezekkel. Én azt tenném hozzá, hogy ezek az, ezek az szempontok tagállami szinten kerültek elő, és azért, hogy megoldást találjunk, ezért nagy interakcióra van szükség a tagállamok és a bizottság között. Mi az, ami meg, működött, és mi az, ami nem működött? Ami jól működik, eh, az, azok az egyértelmű szabályok, amelyek eh, elmondják tagállamoknak, hogy mi, mi, miben van jók dönteni. Ez igazán fontos. Ahogy már elmondtam, van, ta, van tapasztalatunk és szakértelmünk, eh, van tisztában vagyunk a célokkal, és csak annyit akarunk tudni, hogy mik, hogyan lehet a, oda a leggyorsabban eljutni. Az alternatíva a komplex előíró szabályok, szabályok az csak zubbonya, amelyben nem lehet innovatív alapokat kidolgozni, és nem lehet megfelelően reagálni a piaci kudarcokra. Elfolytja az innovációt, és elbátorít, elbátortalanítja a piacot, hiszen túl sok, túl sok szabálynak kell megfelelni, amely túl komplex. A második dolog, amit el akartam mondani, hogy jól működik az irányítás, mielőtt még a munka megke- meg- megkezdődik. A projektek ki- kidolgozásában jelentős nehézségekbe ütköznek a tagállamok, különösen a strukturális alapokban, amelyeket az irány- irányelvek alapján auditálnak és rámutatnak a problémákra és arra, hogy mit kell helyre tenni. Például a helyreigaztási útmutatás 2007-2013 közötti időszakra még nem jelent meg, a program lezárult, és most fogjuk majd megtudni, hogy miért büntetnek minket. Az az útmutató, amely megmagyarázza a rendeleteket, az szintén nagyon fontos. Nagyon örülünk a bizottság azon igyekezetének, hogy megmagyarázzon dolgokat, a, és ahol nehézségünk van, az nem a magyarázattal függ össze a, arról, hogy a szakpolitikai döntés nem megfelelő, és ennek alapján zajlik az auditálás. Ami jól működik, az a információcsere és a jó networking, nem, nem működik jól a felülről irányított tervezés. Látom, hogy erőfeszítések történnek ennek elkerülése az esére, szerencsére. Ami a 2014-es programot illeti jó, jó kezdés volt, az új állami segítségi kivételek a, keretében sokkal több a lehetőségünk már, az állami segítség lehetőségét 1,5 millióról 15 millió euróra emelték 2014 és 2020 között. Vannak gyerekcipős problémák, például a 21 35 ös cikk rendelkezés tartalmaz arról, amely, amely a veszteségeket 25%-nál állapítja meg, és szerintünk, hogy a piacnak ez nem megfelelő. Ugyanígy a kezdeti tőke kapitalizáció, amelyel el lehet kerülni az finanszírozás megbukását, megelőzi a kölcsönök felvételét, és nagyon örülök ennek a, ennek a pragmatikus jellegnek. Annak is örülünk, hogy egyértelmű szabályok születtek a források újrafelhasználására. Ami a kívásokat illeti, már érintettem néhányat. A valós probléma az, hogy a szabályok összetettek, és nem, nincsenek is gránibavésbe, hanem folyamatosan változnak különösen az e- európai strukturális alatok, ahol a, ahol a következmények súlyosak, e, jelentős akadályt képeznek a befektetések előtt. Nagyon örülünk az útmutatók megírásának, de van egy e, vagy ennek, van ennek egy fokozata, amikor már nem, nem sokat segít. Egyelőre 15 ilyen útmutató van, és sokkal többet még kidolgozás alatt áll. Minden egyes módosítást auditálnak, és ez számunkra nehézséget jelent, különösen a pénzügyi eszközökkel elismertük, hogy eh, a munkát előre kell elvégezni. A költségek és eh, jutatások módszertanát is egyszerűsíteni kell. Befejezésképpen nagyon örültünk a változtatásoknak, de javasoljuk, hogy eh, történjen egyszerűsítés is. A, a versenyjogi főigazgatóság megtette ezt a modernizációs folyamatban, megfog, megfogalmazta azokat a szabályokat, amelyekről a tagállamok megjegyzéseket tehetnek, és azokat a um, rendeletek el, uh, jóvá hagyták a mi saját rendeleteinket. Ha ilyen problémák felmerülnek, és minden tagállamnak uh, van nemzeti kapcsolattartója, amelyik fenntartja a kapcsolatot a központi szervezet, szervezőkkel. Nagyon örülnénk valami hasonlónak a jövőben is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy az elnök, most pedig megadom a szót következő előadónknak, Nyikos Györgyi asszonynak, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dolgozik Magyarországon. Parancsoljon! Thank you, Chair. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen! elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önök szakbizottsága előtt, és beszélhetek a pénzügyi eszközök bizonyos vonatkozásairól, különösen a kombinált mikrohitel programról, amely egy magyar program. Ahogy említették, a pénzügyekhez való hozzáférés az egyik legfontosabb kérdés kétségtelenül a KKV-k létrehozása, működése, növekedése, teljesítménye tekintetében. Egy kivételes pénzügyi fejlesztési eszközről van szó itt, ahol a mikrohitelt és a nem, nem térített támogatást lehet kérni egy konstrukció keretein belül. Meg fogom mutatni majd, hogy a magyar gyakorlat milyen is ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy mi voltunk az elsők, akik ezt a fajta megoldást bevezették Európában. Ahogy már hallották, a pénzügyi eszközök azért tartnak olyan nagy érdeklődésre számot, mert úgynevező rulírozó, tovább görgethető eszközök ezek. Olyan területet jelent a pénzügyi támogatás, amely különösen nagy figyelmet érdemel a politikai eh, tekintetben. A pénzügyi eszközök fontos új pénzügyi mechanizmust eh, jelenthetnek a stratégiai beruházások eh, tekintetében. Ha megnézzük a magyar gyakorlatot, 2004-2006-ban a magyar programok keretein belül nem volt még pénzügyi eszköz, azonban a 2007-2013-ban a helyzet megváltozott. A 2007-13 időszakban a teljes összeg e, az ERDF e, támogatás arányában 6% körül volt. A pénzügyi allokáció ebből az operatív programon belül 3 kal növekedik 2009-ben eh, az operatív program módosítása kapcsán. Tehát eh, ezt a, ezeket a pénzügyi eszközeket elkezdtük használni, és 2007-ben a magyar kormány úgy döntött, hogy bevezeti a Jeremy eh, programot az Európai Beruházási Alap nélkül, ehelyett egy újonnan létrehozott magyar E, kockázati tőke finanszírozási e, ZRT-n keresztül. Itt e, szakosodott menedzsment csapatokra van szükség. A szokásos rendszer, a kaszkád, a kaszkád rendszert alkalmazza, ahol van egy holding alapkezelő, amely az érdeklődéseket gyűjti be a különböző potenciális pénzügyi közvetítők közül, akik aztán elérik a végső kezdeményezetteket a terepen. Ezzel kapcsolatban föl kell egy problémát. A rendszer eh, felépítése során az egyik fő probléma az, hogy eh, közbeszerzést kell használnunk a pénzügyi közreműködők közvetítők kiválasztására, vagy nem. A kohéziós politika szabályai értelmében nyitott, átlátható, arányos és nem eljárat, nem részrehajló folyamatokat kell alkalmaznunk, amelyek a megfelelő ár költségszinteket biztosítják. Hát ez Magyarországon is gyakorlatban, gyakorlat volt 2007 2013 os időszakban. A bizottság azonban az utóbbi időben amellett érvelt, hogy közbeszerzési szabályokat kell alkalmaznunk. Ez egy más értelmezés, mint amit 2007-13-ban alkalmaztak. Hasonló volt a jogi szöveg, de más az értelmezés. Ez kockázat és probléma számunkra annak érdekében, hogy a Jeremy programot Magyarországon végrehajtsuk, széles közreműködői hálózatot hoztunk létre, a pénzügyi közvetítőknek saját pénzeikkel, pénzforrásukkal is hozzá kell járulniuk az alaphoz. A saját eszközök aránya a pénzügyi vállalkozások, pénzügyi, pénzintézetek vonatkozásában legalább 25%-nak kell lennie, a mikrofinanszírozás nyújtó szervezeteknél legalább 10%-nak kell lennie. A pénzügyi közvetítőket a lehetséges nyeresség vonzza, hiszen az alacsony beszerzési költség mellett 0,4% a refinanszírozási kamatláb, és ezen kívül az ügyfelek kamatot is fizetnek. Ebben rendszerben nem használjuk a menedzsment költségeket, a menedzsment költség ugyanis nem támogatható a program forrásaiból. Néhány szó az úgynevezett termékről. Hogyan használtuk ezt a gyakorlatban? A mikrohitelt fontos pénzügyi eszköznek tekintettük, azonban háromszor módosultak a programnak az alapvető keretei a válságra adott reakcióként. A válság után gyakorlatilag lehetetlenné vált a kkv számára, hogy kereskedelmi alapon banki hitelhez jussanak Magyarországon a potenciális 2011-es megoldás az volt, hogy a már működő mikrohitel rendszert vissza térítendő támogatással egészítettük ki. Itt a tender értékenek 35%-át, maximum 10 millió forintot kaphatnak vissza nem térítendő támogatásként. 16% legfőjebb 20 millió forint mikrokreditet kaphatnak, miközben saját forrásokkal is hozzá kell járulniuk a teljes beruházási költség 10%-a erejéig. A támogatás összege kapcsán a pályázóknak ugye kötelező a 10%-os saját önerővel föllépni, előállni. A hitelkér igénylés kötelező része ennek a programnak ezért a visszatérítendő mikrohitel és a visszatéri, nem visszatérítendő támogatás kombinációja egy különleges, egyedi megoldásnak tekinthető. Az átlagos kamatláb 7-es százalék körül volt a teljes program egészét tekintve. Általában ebből az összegből felszerelést, alapvető infrastruktúrát lehet cégek indításához beszerezni, több pénzügyi eszközünk van, azonban a kombinált tervéknek az egyik kiemelkedő előnye az, hogy a kis a mikrovállalkozások pénzügyi, gazdasági gondolkodását erősíti. Van egy egyablakos ügyintézési programunk, rendszerünk, a KKV-knek ezen keresztül nyújtunk segítséget. A programok módosítása és végrehajtása követ, végrehajtását követően a legfontosabb indikátorok a programkeretein belül jelentősen megemelkedtek. A felhasználási arány már az utolsó évben elérte a 100, már tavaly elérte a 100%-ot a kevésbé fejlett, hátrányos helyzetű térségeket úgy súlyoztuk, hogy, hogy a gyakorlatban is könnyebben jussanak támogatáshoz. Néhány szó az eszközök felhasználásának az eredményeiről. A mikrofinanszírozási rendszer azért működik, mert az ügyfelekkel közös szoros kapcsolatot tart, a pénzügyi támogatás, a finanszírozás mellett üzleti tanácsadást is tudunk nyújtani. Látható, hogy a kombinált mikrohitel nagy segítséget nyújt a KKV-knek, a vidéken működő vállalkozásoknak, azért az úgynevezett problémás területeken is láthatóan működik a program. Meg kell említenem azonban azt is, hogy volt itt egy audit kockázat is a kombinált mikrohitellel kapcsolatban. Ahogy említettem, ezt a technikát mi vezettük be az Európai Unióban, úgyhogy elég sokat tárgyaltunk a bizottsági szolgálatokkal erről, hogy működik ez, megfelele ez a rendeleteknek, stb. stb. És a kérdés az volt, hogy ha hiteleket és térítendő támogatásokat használunk ugyanazon támogatható költségek finanszírozására, akkor szerintük ez szabálytalan. Nagyon sokáig tárgyaltuk a, a, a auditorokkal, sajnos nem nincs elég idő, hogy belemegyek ennek részleteibe, de végső soron abban állapotunk meg, hogy a magyar esetben nincs kettős finanszírozás vagy túlfinanszírozás, és végső soron mindent tisztáztunk, ezért úgy gondolom, hogy folytatni tudjuk ezt a fajta megoldást a jövőben is. Amennyiben esetleg megengedik, akkor néhány zárószót mondanék még e tárgyban. A kombinált e, termékek e, pozitív fogadtatása kapcsán úgy gondolom, hogy tovább kell erősíteni ezeknek a termékeknek a, a, a szerepét. A CPR lehetővé teszi, hogy további kombinációkat is kidolgozzunk. A különböző programhozajárulások és különböző alapok bevonása, különböző pénzügyi eszközök bevonása kombinálva lehetséges, de úgy néz ki, hogy a bizottság különböző ide vonatkozó ügyekben szeretne iránymutatásokat kiadni, és hogyha ezeket ezek első tervezeteit megvizsgáltuk, úgy látjuk, hogy ezek néha szigorúbb szabályokat szabnak, mint maga a rendelet, tehát szűken értelmezik a rendeletet. Az új időszakban tehát azt láttuk, hogy a korábbi időszakban rövid és korlátozott szabályok voltak, kevés iránymutatással a pénzügyi kapcsolatban, ez sok mozgásteret volt a tagállamoknak, ehhez képest úgy néz ki, hogy az új időszakban sokkal kifinomultabb szabályozás lesz, számosabb iránymutatással a pénzügyi eszközök kapcsán, amelyek sajnos nem mindig felelnek meg a jelenlegi tagállami gyakorlatoknak. Azonban az egyik legfontosabb probléma az az időzítés kérdése, az ütemezés kérdése, a pénzügyi eszközök előkészítése ugyanis csak akkor történhet meg, hogyha az összes szükséges dokumentumra és információra sikerül szert tennünk megfelelő időben. Köszönöm szépen a figyelmüket, és igyekszem minden kérdésre válaszolni, amennyiben vannak kérdéseik. Elnök, köszönöm szépen az egész prezentációt, nagyon érdekes, kiváló előadás volt ez, különböző hogy eltérő szempontból persze, de ez nagyon jó alap a, a vitához. Kedves kollégáink, akkor miénk a pálya? Van a kérdés, javaslat? Luer úr, Obrich úr, Maletics képviselő, Van Nistelrooy képviselő. Megadom a szót. Uh, Köszönöm a szót. Nem ellenzem a pénzügyi eszközöket, van értékük, de konfliktusok is, konfliktusokat is teremtenek az új infrastruktúrák teremtésében, olyan helyeken, ahol nem piacfüggő feladat. Ezért nehéz nagyobb értéket teremteni a regionális eszközökből. A biztos asszony ki is tért ezekre. Nem regi ellenes mondani valom van, inkább, engem inkább az érdekel, hogy milyen érvek állnak a pénzügyi eszközök fogalma mögött. Szívesebben hallanék részleteket a rendeletekről, pénzügyi szabályokról, amelyeket én politikusként mm, nem igazán tudok megérteni, vagy kialakítani róla véleményt. Azt kell mondanom, hogy a piaci kudarc kifejezést hallottuk, amin nem igazán ke- kedvemre való kifejezés, de értem, hogy mire céloztak vele. Egy vitára a brit konzervatív képviselők és közszolgák között, de értem, hogy mire célzott. A legnagyobb aggódom, aggodalmam az, hogy a pénzügyi eszközök olyan beruházásokat tesznek vonz, vonzóvá, amelyek nem igazán érdemesek arra, és olyan beruházásoknak nyújt eszközöket, ahol nem kell védőháló. Fennáll a veszély, hogy tovább homályosítja azt a már eleve homályos megkülönböztetést, hogy mire használunk közpénzeket, ahelyett, hogy valami állami szervezet választaná ki a nyerteseket és a legsikeresebbeket, amelyeket nagyon támogatnék, a másikat pedig nem. Szerintem továbbra is arra van szükség, hogy a bizottság olyan területekre koncentráljon, ahol innovatív finanszírozásra van szükség, és fejlődésre van és hallottam a magyarországi mikrofinanszírozásról, ami nagyon beleillik ebbe az elképzelésbe, nagyon hasznos elképzelés, olyan piacfejlesztésre, ahol a piac nem igazán kifejlődött az innovatív finanszírozásra, de fennáll a veszélye annak, hogy kipárnázzuk ezeket a beruházásokat, és bevonjuk ugyan a tőkét, de a tőke aztán nem áll rendelkezésre olyan beruházásokra, ahol nem kell ilyen támogatás, támogatás és, profi, és nyereségesebben lehetne ezeket az összegeket felhasználni Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Megnyitottam a vitát, nem csak kérdéseket tettem lehetővé, de szeretném mindenkit felhívni, mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy kevés az idő. Kérek mindenkit, hogy hozzászólását két percre korlátozza Maletics asszony. Köszönöm szépen, nagyon érdekel a téma, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos a kis és középvállalkozók számára minden tagállamban és nagyon fontos a kohéziós politika jobb megvalósítása érdekében is. Azt gondolom, hogy valahogy gyorsabban kéne egyszerűsítenünk a folyamatokat. Különösen érdekel engem a magyar eset, ahol a kombinált mikrohitelekkel indítottak, hiszen hasonló helyzet Horvátországban is. A mi KKV-ink kapnak alapokat az RDF-ből, de nincsen lehetőségük a másik felét társfinanszírozni, hiszen 45%-ot megkapnak, de kell még 65% és azt nincs, nincsenek elszámolható költségek amelyet saját forrásból kell fedezni, és a pénzügyi intézmények bezárulnak előttük, hiszen nagyon sok halott kínlevőségük van a bankoknak, ezért a KKV-k nem kapnak támogatást az önrész finanszírozására, ezért ördögi körbe kerülnek. Az érdekelne, hogyan lehetséges az, hogy hogyan, hogyan sikerül kombinálni a mikrohitelt állami, az állami támogatásra vonatkozó szabályok fényében? Vannak-e külön feltételei ezeknek a mikrohiteleknek, amelyek um, ki, ki, ki megelőzik elejtvesi az, az állami támogatásnak. Köszönöm. Következő felszólaló Albrecht úr. Két megjegyzés és két kérdés. Egy, egyik megjegyzésem az, hogy nagyon érdekes volt, azt láttuk, hogy megmutatták, hogy mit jelent az egyszerűsítés. Az a benyomásom, hogy a legutóbbi változások még nehezebbek, mint a megelőző helyzet. A magyar helyzet azt mutatja, hogy az új szabályok még komplikáltak, nem a, tehát nem, nem is egyszerűsítés zajlott, hanem egyszerűbb, de korlátozóbb érvényű hatá- szabályokról van szó. Ez az első benyomásom. A második pedig az, hogy említették a pénzügyi eszközök politikai értelmét, értelmét, amely sok esetben csak a pénzek parkírozásáról szólt. Egyértelmű volt, hogy a pénzt befektették a pénzügyi eszközökbe, ami nagyon biztonságos volt, hiszen e, azt akkor elköltöttként lehetett könyvelni, nem mindig, de emlékszem arra a parlamenti vitára, amikor e, azt jelezték, hogy aki nem akarja elveszíteni a pénz, pénzét, az pénzügyi eszközbe fekteti, és akkor az biztonságosan leparkolja. Ez az egyik kérdés. Vajon ez, ez még mindig áll ez a e, érv, e, hogy a pénzt így parkírozzák, és jobb időkre várnak? Vagy fel lehet-e használni ezt egyszer a Jessica-ban? A kérdések a következők. Az első, vajon nem gondolják-e, hogy hogyha van kétszeres jogosultság, akkor el kell dönteni, mi az, amit, mit lehet támogat, támogatásból finanszírozni, és mit lehet pénzügyi eszközből nem, mert mindenkinek világos, hogy a támogatást könnyebb felhasználni. A gazdaság számára a pénzügyi eszközök jobbak, hatékonyabbak, a kedvezményezettek számára pedig a támogatás az egyszerűbb, hiszen adott eszköz. Nem lenne, egyértelmű, nem lenne szükség egyértelmű különbségtételre a támogatás és a pénzügyi eszközök között. És végül, önök szerint az FC nem változtatja meg a helyzetet? Az úgynevezett Juncker alapok nem változtatnak a helyzeten a pénzügyi eszközök tekintetében? Köszönöm. Köszönöm szépen. Steroy úr következik két percben. Két kérdésem van. Az egyik, megkapták ezt a füzetet 2013-ból, lehet, hogy 2011-12-es valóságról szól. Vajon készül-e az új periódusról hasonló, összehasonlító tanulmány, hogy átfogó adatokat kaphassunk az új rendeletek fényében érdekes lenne megnézni, hogy van-e különbség a régi és az új periódus között. Ezt a kérdést magunknak is felteszem, elkészül -e ez a tanulmány. A második kérdésem, kicsit zavarba jöttem, hiszen végén ön azt mondta, hogy a kölcsönök, garanciák és a támogatások kombinációja nem, nem szabályos, és felsorolta, hogy miért nem az és el is mondta, hogy a támogatások és kölcsönök kombinációja vajon elméleti problémája, vagy gyakorlati, hogy vajon a támogatás ugyanilyen, ugyanabból az európai forrásokból származik-e, vagy másikból, mondjuk önkormányzatiból, mert akkor nem jelenthet problémát. Ebben segítsen ki, vajon nagy, nagy bajban vannak, vagy mindannyian nagy, nagy, nagy bajban vagy leszünk később, vagy megoldható? Érdekes kérdés volt. Remélem, hogy nem vagyunk nagy bajban. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a szakértőknek a bemutatókat és a remek dokumentumokat. A zöldek támogatják az innovációt, a támogatást illetően, de a múltban kétségeink voltak a financial instruments vonatkozásában, hogy ez a leverage hatás valóban megvalósul E, amiről itt a kollégai is szólt, tehát az új alap vonatkozásában. Ugye itt a számítási módszerek vonhatóak voltak. Van egy fontos kérdés számunkra, mégpedig az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a demokratikus ellenőrzés, amelyet bizonyosan biztosítani kell a financial instruments vonatkozásában, és rendszeresen ellenőrizni kell ezek működési módját. Az első előadó Rachel Rankley asszonyhoz lenne ez a kérdésem, hogy hogyan biztosítják ezen elemek érvényesülését a jellegi jogi keretben. A kifizetési kvóta is egy kérdés, a szemvevőszék mindig emlegette a pénzügyi eszközök alacsony kifizetési kvótáját milyen speciális módszereket lehet kialakítani annak ér- érdekében, hogy ezt a tendenciát kedvezőre váltsuk. Köszönöm szépen utolsó hozzászólás Zeller úr részéről. Nos, utalás történt már arra, hogy vannak itt európai szemvevőszéki állásfoglalások 2012-re vonatkozóan a regionális politika tárgykörében, de néhány hónappal ezelőtt a pénzügyi eszközök kihatását is vizsgálták vidéki térségben. A szék megállapította, hogy pontosan az történt, amit Jan Olbricht sejtett, a pénzügyi eszközöket túl kapitalizálták, túl tőkésítették, a bankoknál parkolták ezeket a pénzösszegeket, és a kifizetés, a hitelek kifizetése a pénzügyi eszközök keresztül, természetesen a bankokon keresztül valósul meg, amelyek ezáltal a mérlegüket javítani tudták. Ugyanakkor nem adtak segítséget, támogatást azoknak, akik profitálhattak volna ezen pénzügyi eszközökből, gondolok itt a mezőgazdasági vállalatokra, a KKV-kra, akik sok szabályjal szembesülnek gyakran. Az a pénz a bankoknál maradt tehát, és nem került kifizetésre. Másrésztről szintén a számvevőszök mutatott rá, hogy egyes kifizetések indokoltak voltak-e, mondjuk csak csekémértékben történtek ilyen kifizetések. A fő kifogás az volt, hogy a kifizetési szabályok túlságosan bonyolultak, hogyha a támogató bank nem segíti a KKV-kat ezen eljárásoknál, tehát a kifizetések fogadóit, akkor a pénzek, hitelek igénybevétele nem történik meg, ezek a bankoknál maradnak, és csupán a bankok tőkésítésére szolgálnak, tehát nem érik el eredeti céljukat. A következő támogatási időszakban nem mondom, hogy mondjunk le ezen eszközökről éppen ellenkezőleg, hiszen éppen ott, ahol a banki ágazat jelenleg nem képes a gazdaságot elegendő hitellel ellátni, Nos, pontosan ott kellene alkalmazni ezeket az eszközöket. Az LKB e nagymértékű pénzt bocsájt ki jelenleg, tehát vannak olyan államok, ahol a kkv szemére viszonylag egyszerű, alacsony kamatú hitelhez tőkehez jutni, mint például Németországban, ahol is a vállalatok azt fogalmazzák meg, hogy inkább elmennek a takarékpénztárukhoz, vagy a hitelintézetükhöz, a sarki hitelintézethez, és ott megkapják azt a pénzt, amire szükségük van, ahelyett, hogy ilyen bonyolult folyamatokba bocsájtkoznának ezekkel a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan. Nos, tehát ezek a problémák, amelyek ezen eszközökkel kapcsolatban felmerültek, alapvetően jók ezek az eszközök, de ahogyan mondottam, az egyszerűsítés témája keretében úgy kell kialakítani a szabályokat, hogy azok, akik hitelt akarnak felvenni, meg is tudják ezt tenni. A támogató bankok a tagállamokban bizonyosan nagy szerepet játszanak ebben, és nem arról van szó, hogy a tagállamoknak kell folyósítani ezt a pénzt, és aztán ezek a bankoknál maradnak, és nem töltik be az eredeti rendeltetésüket. Thank you, thank you very much. Köszönjük szépen, most pedig megadom a szót az előadóknak, hogy válaszoljanak az elhangzottakra. Parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a képviselőknek a kérdésekért és a javaslatokért. Remélem nem hagyok ki semmit. Először is, ami az előnyöket illeti, nagyon röviden tértem ki ezekre az előadásomban, de az elmúlt időszakban és a jelenlegiben is próbáljuk a magánszektort bevonni és felszabadítani az ő tőkéket, e, és ez az egyik előnye ennek az eszköznek. A másik előnye az a mozgástér, ami azt jelenti, hogy minden egy euróra, hogyha pénzügyi eszközt hozunk létre, akkor sokkal több kö, köz, ö, nyilvános és magánpénzt is be tudunk vonni, és egyes tagállamok ö, ban kérdések merültek fel arról, hogy, hogy, hogy kapunk-e ennyit jövő eh, legközelebb, vagy kapunk-e bármennyit, van-e forgóhatása is, hogyha visszafizetik ezeket az eszközöket. Az elképzelés az, hogy jobb eh, fegyelmet várunk minden részvevőtől, ezt, nem, eh, ezt több képviselőtől is hallottam. Azt nem szeretnénk, meg, ha megtörténni, hogyha, hogy a pénzügyi eszközök um, kell, mi történhet. Pont e, emiatt fontos az ex ante, az előzetes előértékelés. És érdekes is, hiszen az időszak elején a tagállamok, a parlament és a tanács helyett az iránytő hazottságok panaszkodtak amiatt, hogy mennyi munkateret jelent, mennyire komplikált, és sokkal több időre van szükség. Most viszont pedig azt mondják nekünk, hogy nagyon elősegítette a piacot, és azt látták, meglátták, hogy mi a, mi a hatása a privát, privát szféra bevonásának, a bankok szerepének. Ezt mind megvizsgálták, meg, megvizsgálták a kombináció lehetőségét, a támogatás és a pénzügyi eszközök kombinációnak lehetőségét, amely valóban lehet, lehetséges, és a megfontolás, hogy ne kétszeresen finanszírozzanak egyes eszközöket. A bizottság részéről az is akaszt minket, hogy a kombinációs lehetőségeket a pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályokat alkalmazzák a támogatásokra, vagy fordítva, hiszen van némi határa a kombinációnak, vannak korlátai, de a tagállamok néhány példát is mutattak arra, hogy miként lehet, eh, hogyan, hogyan lehet ezt a kettőt kombinálni, csak két eh, elszámolási mechanizmus kell alkalmazni. Hadd beszéljek az esziről. Új elemez a szabályozási keret elfogadása óta lépett életbe, és a bizottság elmondta, hogy azt szeretnénk elérni, hogy kiegészítő eszköze legyen ez az SF, SF mellett, hasonlóan hogy a Kozmét és a Horizont is említették, az SF-et, a irányítóhatóságok használják fel azért, hogy kitöltsék a réseket, de ne ami az jelentéstételi kérdést illeti, ezt részleteiben elmagyarázhatnám, hiszen e, szóba hozták az átláthatóság és demokratikus ellenőrzés kérdését. E, valóban az előző e, időszakban nem volt ennyi átláthatóság. Egyelőre minden évben október 1-ig megjelenik egy éves összefoglaló, amely információt állít össze minden egyes pénzügyi eszközről, amelyet az EDF vagy, eh, vagy az ESA e- e eh, támogat. Jövő évtől kezdve november végén jelenik meg ugyanez a eh, jelentés, és utána kezdődik majd az új időszak. A kifizetés módszertanát írt a legtöbb kritika a pénzügyi eszközök területén, a vonatkozó határoz, rendeleteket illetően. A számvevőszék is kritizálta ezt az, saját jelentésében valamiféle aggodalmat teremtett a kifizetések terén is. Az új szabály az, hogy fel kell szalámizni. Az első kifizetés tanúsítja a bizottság, de a továbbiakat akkor kell tanúsítani, hogyha ezek az eszközök eljutották a végső kedvezményezetet. Erre van egy útmutatónk is, amely megmutatja a százalékokat, és az a célja, hogy működjön a piacon, nem tehetünk semmiféle mesterkét lépéseket, a pénzt szeretnénk le, rendelkezésre bocsátani. Ami az útmutatást és az egyszerűsítést illeti, említették a kollégák és a képviselők is, a bizottság eh, fura helyzetbe került, hiszen a periódust úgy kezdtük, hogy van egy nagyon átfogó, részletes, egyértelmű jogszabályi keret, amelyet a társjogalkotók elfogadtak, a tagállamok, mindenki, mi nem akarunk útmutatókat kiadni, mert azt gondoljuk, hogy most már minden egyértelmű, és, emiatt, és ezzel elkezdve munkát. De hogy észrevették, ez nem tartott nagyon sokáig. Rengeteg kérdést kaptunk, megjegyzéseket, magyarázatot kértek, eh, ellenőrzést kértek, és az eh, elmúlt időszak szám, eh, számvizsgálata is problémát jelentett. Emlékszem, hogy nagyon nehéz, ne, nehézkesek voltak, és a számvevőszék nagyon sokszor ítélt te azt, hogy ezek a folyamatok nem működök. Próbáltuk egyszerűbbé tenni, ezért jelentettük meg a, ezt a tisztázó útmutatót, elmagyaráztuk, hogy nincsen, nincs szükség pohajogszabályokra, szabályokra, de nem mindig számítanak erre, meg is tudom érteni, hogy miért. E, a tagállamok szakértői bizottsága összeállt, és elmondták, hogy e, hasonló vitákat folytattak. E, az lett a vége, hogy a honlapunkon megjelent az a változat, amely remélhetőleg tanácsot ad, megmagyaráz, és egyidejűleg, hogyha tagállamoknak és a irányító hatásokak hasonlót akarnak létrehozni, az nagyon megfelelő. Ez a legfontosabb része ennek a útmutatónak. Azt halljuk, hogy eh, a magas szintű csoport, amely az egyszerűséggel foglalkozott, az visszatér a kérdésre. Mi részünkről szerintem a legfontosabb az volt, hogy a végső kezdeményezetek egyszerűnek tartják, tartsák a folyamatot, hiszen arról van szó, hogy közpénzeket a lehető legjobban kell felhasználni és a KKV-knak kell végül könnyen hozzáférni a finanszírozáshoz, amelyre szükségük van. Elnézést, hogyha túl, túl hosszan válaszoltam, de nagyon érdekes kérdéseket kaptam. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, amit hallottunk. úr, köszönöm, nagyon rövid leszek. Először Rachel említette az auditokat. Igaz? Van egy bizonyos másnaposság a korábbi audit időszakból, mi szerint a tagállamokat eléggé idegesíti az, ahogy alkalmaztuk a szabályokat, és jó hallani, hogy az iránymutatás csak iránymutatás, hiszen elég, hiszen elég sok brit auditori dokumentumot kell olvasnom, amelyek az iránymutatást próbálják érvényesíteni, úgyhogy nagyon hasznos számomra, hogy ezt hallhatom de a legfontosabb a jövőre tekintete az az, hogyha, hogy a bizottsági szinten maga a bizottság is úgy cselekedne, ahogy most hallottuk a választ, hogy egy kicsit visszafognák magukat az auditorok. Másik kérdés, a Kito eszköz ugye a privát ágazat bevonásáról a díj alapú megközelítés az itt kulcsfontosságúvá válik. Igazán ezt nem is akarom bonyolítani. Köszönöm. Elnök, Nyikos asszony. Thank you. Uh, thank you very much also. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket is. Kihagytam egy mondatot az eljárással kapcsolatban, hogy hogy is működik ez hogy működik a, mindez a gyakorlatban. Először is ki kell számolni a hitelnek az összegét, ahol 10% önerő, ez automatikus. A fennmaradó összeget tudjuk támogatásként fedezni a pályázati kiírás feltételének megfelelően. Tehát először mindig a projekt 10%-a az önerő, és hogyha életképes a projekt és fenntartható, akkor hitelt kapunk, és hogyha van még rés, akkor jön a visszanemtérítendő támogatás. Ez biztosítja, hogy a teljes elszámolható költség a két program alatt soha nem haladja meg a beruházás 100%-ának összegét. A bizottság a szolgálatokkal folytatott hosszú e, vizsgálat, hosszú tárgyalások során, ugye az audit folyamatban megállapodtunk abban, hogy ez, a hely, ez, ez így van. E, sajnos Úgy gondolom, hogy nincs probléma ez a helyzettel, e, tisztáztuk, és így folytatódhat a programnak a működtetése az állami támogatások ügye, itt a de minimis elvet használjuk, és természetesen nagy figyelemmel vagyunk az összes részlet követelményre, hogy ne haladjuk meg az állami támogatások vonatkozó értékeket. Ha megengedik néhány szó a pénzekkel kapcsolatban, a magyar esetben korlátokat határoztunk meg a különböző pénzintézmények, pénzintézetek tekintetében, és csak akkor hagyjuk ott a pénzt, hogyha fel is használták, és oda is adták a kávéknek. Tehát a pénzek parkoltatására nincs lehetőség ebben a programban. Se, sem a bankotnál, sem a rendszer bármely más részében nem ö, parkoltathatják a pénzt a részvevők. Nyilvánvaló számunkra, hogy ö, ez a kombinált termék ö, tovább tud futni, ez jó hír. Ugyanakkor vannak bizonyos kétségeink az a kapcsolatban, hogy hogy lehet ezt eh, megoldani az intézményrendszer tekintetében, hiszen a korábbi időszakban eh, ezt a bizonyos eh, refinanszírozási programot használtuk. Most az iránymutatás is a rendeletet olvasva lehet, hogy ezt meg kell változtatnunk. Egyrészt a költségek és díjak szempontjából, másrészt pedig a közbeszerzési követelmények miatt. Tehát ennek a folyamatnak a kellős közepén vagyunk, majd meglátjuk. Nem vagyok benne biztos, hogy ugyanaz a, ugyanabban a struktúrában fogjuk a rendszert működtetni tovább, mint az előző időszakban. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a kiváló bemutatókat, nagyszerű vitát, szönök válaszait. Ezzel a napirendünk végére értünk, a napirendi pont végére értünk a koordinátorok döntéseit délelőtt jóvá hagytuk. Van-e egyéb ügy, Nincs, de van. Feltehetnénk egy kérdést. Malatics asszonynak kérem, hogy mondjon néhány szót a szóbeli kérdésünkkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. A szóbeli kérdés a kohéziós politika felgyorsított végrehajtására vonatkozik, hiszen 2015 végén vantunk, az első decommitmentre 17-18-ban kerül sor. Most úgy gondolom, hogy ennek fényében meg kellene beszélnünk a bizottsággal, hogy milyen mechanizmust tudunk alkalmazni annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a végrehajtást, és eh, el kerüljük a decommitmentet, tehát a vállalat támogatási összegek visszavonását a fel használás miatt. Talán a bizottságnak már vannak tervei a kapcsolatban, előrejelzései kapcsolatban, hogy 2015 végén milyen összegek, rendelkezésre bocsátott összegek visszavonására számítanak. Tudnunk kellene, hogy a felhasználásnak melyek voltak a végső, végre az alapvető felhasználásnak mik, mik voltak az alapvető akadályai ezekben az esetekben. Szeretnénk elkerülni, hogy 2017 végén ugyanerre kerüljön sor, de ugyanígy 2018 végén sem szeretnénk ilyet. Köszönöm szépen! Nos, ezt az orális, ezt a szobeli kérdést, ezt a Rögyi Szakbizottság keretein belül kell majd megvitatnunk, tehát eh, rendes eljárásban fogunk ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen még egyszer, a következő ülésre januárban kerül sor. Ennek fényében nagyon sikeres heteket kívánok mindenkinek az év végéig, és nagyon jó, békés ünnepeket. Találkozunk a jövő évi ülésen. Köszönetet mond az elnök a tolmácsoknak a segítségükért. Köszönöm, ezzel lezárom az ülést, mondja az elnök.